Hölgyeim és uraim, elkezdjük az ülést. Hát nem nagyon sokan vagyunk. Hétfőnként így szokott ez lenni. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Kedves kollégák, először elfogadjuk a napirend tervezetet meg kell jegyeznem, hogy van egy módosítás a napi rendel kapcsolatban. Cashman úr nem tud a kotonói megállapodás második módosításáról beszélni, a, mert egyelőre még a repülőben ül. Tehát azt kérte, hogy az utolsó pontban vitassuk meg, tehát 18 órakor vagy előtte, azután, hogy Georgieva biztos asszony és a FAO képviselője megtartotta előadását. Van-e valamilyen ellenvetés a napi rendel kapcsolatban ezzel a módosítással együtt? Nincsen? Tehát akkor elfogadottnak nyilvánítjuk ezt a módosított napi rendet. Megkapták december 17-18-i ülésünknek a jegyzőkönyvét, és hogyha ezzel kapcsolatban van megjegyzésük, akkor jelezzék a titkárságnak a mai ülés vége előtt. Mert ha ezt nem teszik, akkor elfogadjuk ebben az állapotában. Ezen kívül megkapták az anyagokban a koordinátorok ülésének 2013. január 22-i eredményeit, és hogyha ezzel kapcsolatban van megjegyzésük, akkor azt is jelezzék a titkárságnak, kérem az ülés vége alatt, mert hogyha ezt nem teszik, akkor ezeket az eredményeket elfogadottnak nyilvánítjuk. Jaj, de szép zene hallatszik. Nincsen igazából bejelentésem, tehát akkor jön a következő napi rendi pont. Na, Elnézést kérek, egy kis idő, idő eltolódásban tól szenvedek. Tehát a kérdésem a bizottsághoz az, hogy vannak-e bejelentéseik, vagy valamilyen közleményük nincsen? Semmi? Jó, senki? Akkor rendben. Épp ezért Ricardo Cordes Lastra úr kérdését vesszük elő, amelyet a bizottságnak címzett, ez is benne van az önök anyagában. Cortez Lastra úr szeretne -e hozzászólni, nem? Rendben. Akkor a bizottsághoz szólok, hogy van-e válasza. Igen? Hát akkor a bizottsági a szó. A bizottság fejlesztési osztályától érkeztem és nagyon szépen köszönöm a kérdést, azzal kezdeném, hogy a bizottság szeretné a fenntartható kereskedelmet elősegíteni a különböző kereskedelmi eszközökben, már ami a kereskedelmet illeti, illetve a vállalati társadalmi felelősséget, és ez kapcsolódik természetesen a fejlesztési politikához is. Bizonyára emlékeznek, hogy több kötelezettségvállalással éltünk, a méltányos kereskedelem tekintetében és a fenntarthatóság tekintetében a tavalyi közleményben, ami a növekedésről és a fejlesztésről szólt, és voltak kötelezettségvállalásaink az etikus biztosítási témákkal kapcsolatosan, illetve a társadalmi vállalati felelősségvállalással, de a legfontosabb része ennek a kérdéskörnek a változásra vonatkozó napirendünk, és rámutattunk a fenntartható mezőgazdaság fontosságára ebben a napirendben, ami a méltányos kereskedelemnek a támogatását is érinti, hiszen a közleményben is elismerjük a kis gazdák, a kis gazdálkodóknak a jelentőségét, különösen a méltányos kereskedelem összefüggésében. A második fele a kérdésének, hogy az Európai Bizottság milyen mértékben támogatja a fair trade-et, a méltányos kereskedelmet, és mennyiben végez ezzel kapcsolatosan tudatosságfokozást. Vannak tematikus programjaink a nem állami szereplőkkel kapcsolatosan és a helyi szereplőkkel kapcsolatosan, és ez nagyon fontos forrás a méltányos kereskedelemmel foglalkozók számára az Európai Unióban, amelyek aztán projekteket indíthatnak, oktatási projekteket és tudatosságfokozó erőfeszítéseket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt az eszközt eléggé hatékonyan tudjuk kihasználni ebben a témakörben. És mint már mondtam korábban, kihasználunk minden lehetőséget a tagállamokkal együttesen arra, hogy társadalmi és szociális feltételeket, illetve kritériumokat és etikai kritériumokat is érvényesítsünk a közbeszerzésben, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe vegyék közbeszerzési eljárásokban, amikor közhatóságok szereznek be bizonyos termékeket. És az utolsó része a kérdésének a változás napi rendjére vonatkozott az Agenda for Change című programra a magánszektorral együtt szeretnénk működni a fejlesztésben. A fair play és a fair eh, trade eh, nagyon fontos eh, eszköz ebben, hogy a déli országokban élő termelők és az északi országokban élő fogyasztók megfelelő bevonásra kerüljenek, és ez nagyon szorosan kapcsolódik a közös céljainkhoz, hogy a privát szektorral szorosabban tudjunk együttműködni, hogy a magánszférának a szerepét pontosabban felismerjük a céljaink elvégzésében és elérésében. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Lasztra úr. A bizottságnak szerettem volna köszönetet mondani, hogyha megengedik. És még egy kérdésem is volna, a politikáikban továbbra is folyamatosan figyelembe veszik-e a méltányos kereskedelmet. A FAO részéről fogunk hallgatni egy előadást az élelmezés problémáiról, de úgy gondolom, hogy itt nem csak az élelmiszer mennyiségével kapcsolatosan van probléma, hanem annak az elosztásával. És az élelmiszerek elosztásával kapcsolatosan az a lényeg, az a pont probléma, hogy ezt a nagy mennyiséget hogyan tudjuk a piacra bocsátani, és hogyan tudunk mindent megtenni, hogy ebben az elosztásban nagyobb e, nagyobb igazságosság érvényesüljön, és hogy a mezőgazdasági, termelők, mezőgazdasági termelőknek a szempontjait is figyelembe vegyék ezért a jövőre való, a jövőbeli szabályozásra való hivatkozást is el kellene itt eh, helyezni, hogy a jövőben biztosítani tudjuk az élelmiszerellátás biztonságát. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük. A bizottság részéről szeretne, újból szeretne hozzászólni? Nem egészen értettem a kérdést, de majd a munkánk során azért az volt a kérdés, hogy a munkánk során figyelembe vesszük -e ezt? Jól értettem? Akkor nincsen további válaszom erre. Elnök, köszönöm szépen. Tehát a következő napi rendi ponttal kapcsolatban Georgia asszonyt megkeressük. Tehát a következő napi rendel kapcsolatban Georgieva asszonyt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 Még nem jött meg Györgyeva biztos asszony, Deva úr, hogyha szeretne kérdést feltenni, akkor használja ki az időt. A tisztességes kereskedelmel kapcsolatban érdekes volt, hogy a magánszektorral hogy akarnak együttműködni. Hogy tudja, akarja ezt a 27 tagállamban az összes európai vállalattal ezt elvégeztetni, Honnan tudják ezek a vállalkozások azt, hogy ez most EU e szakpolitika vagy nem? Mindegy egyes vállalkozásnál, mindegy, hogy indiai, hollandiai, belga, stb. azoknak elmondják, mint hogy ilyen módon kellene a szakpolitikát vezetni? Hogy fogja ezt a magánszektorral közölni? Köszönöm a kérdést. A tisztességes kereskedelem Eh, és az ilyenfajta eh, programok mind önkéntesek. Tehát nem akarjuk kötelezővé tenni őket, tehát, mint mondtam, ez egy önként választott rendszer, és épp azért azoknak, akik ezzel a, eh, ebben a rendszerben működnek, szeretnénk hatékonyabbá tenni a munkájukat különböző támogatásokkal. Például Indiában ilyen és más programok számára támogatást nyújtunk, és ezek a szervezetek fogják a vállalkozásokat tájékoztatni. Tehát ez nem a mi feladatunk, mert nem csak egyetlen tisztességes kereskedelem norma van. Mi nem tudjunk egyetlen normát kötelezővé tenni, és azt mondjuk, hogy ezt kell követni. Ugyanis a tisztességes kereskedelem az egy mozgalom különböző szereplőkkel, és mindenkivel szemben nyitottaknak kell lennünk, és ők majd megállapítják, hogy milyen módon tudják a tisztességes kereskedelmet lefolytatni, hiszen különböző sztenderdek vannak, nekik kell megtalálni a partnereiket a magánágazatban, magánszektorban. Elnök, nagyon szépen köszönjük. A következő napi rendi pontban eh, újból itt ülvez, üdvözölhetjük Krisztalina Györgyeva eh, eh, biztos asszony, ha sikerül kiolvasnom a nevét, még akkor is, hogyha látogatásának a körülményei elég súlyosak, súlyosak hiszen a Máliban és Szíriában lévő válságról beszélünk, és Szíriával kapcsolatban nem nagyon sok reményt látunk. Györgyeve asszony nem olyan régen tett decemberben egy látogatást a szakbizottságunkról, és már beszélt erről a Máliban és a Szíriában lévő válságról. És a Szíriával kapcsolatban nem, Maliban a szélsőséges tevékenységek aggályokat vetettek föl, és szó volt arról, hogy lehet katonai beavatkozás, de tudjuk, hogy azóta ez már megtörtént a francia hadsereg által, és a támogató nemzetközi misszió, a MISMA, amely afrikai vezetéssel egy képzési és tanácsadó missziót hozott létre. Azért, hogy a különböző köz, kezdeményezéseketnek a hatását lássák a mali lakosok, a leginkább kiszolgáltatott mali lakosoknak az életében. Nagyon várjuk, hogy beszámoljon nekünk a humanitárius helyzetről itt. Szíriát illetően már két év óta folyik az egy gyilkos erőszak, és nem igen tudjuk, hogy hogy lehet eh, ebből a válságból kilábalni, hiszen már nagyon sok szír és más nemzetiségű áldozatot követelt eh, ez. A eh, szír nemzeti tanács Bashar al-Assad dal folytatott párbeszéddel szemben áll, és ennek nagyon káros hatásai vannak a regionális stabilitásra, mint ahogy láttuk is, hogy nem olyan régen, múlt héten a török-szíriai határállomáson volt egy robbanás. Épp ezért érdeklődéssel hallgatjuk önt, hogy milyen most a helyzet, hogy tudjuk -e, el tudjuk-e juttatni a humanitárius segélyt azoknak, akiknek a leginkább szüksége van rá. Öné a szó. Köszönöm szépen. Szifrel asszony. Nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy elmondhatom a legfrissebb információkat a mali fejleményekkel kapcsolatosan, illetve a szíriai fejleményekkel kapcsolatosan, hiszen nagyon rövid idő alatt jelentős fejleményeket tapasztaltunk. Egyik esetben javult a helyzet, a másikban pedig romlott. Először nézzük a pozitív példát, ahol persze még vannak nehézségek, ez Mali. És amikor a szakbizottságot meglátogattam egy Mali látogatás után, nagyon aggasztott, hogy a, az északi térségekben a helyzet tarthatatlan volt, és emberiességi szempontból Mali számára és a szomszédos országok esetében is egyre nőttek a feszültségek. Ebben az értelemben megkönnyebbülés volt, hogy Franciaország úgy döntött, hogy beavatkozik csapatokkal, és január 22-én ismét Bamakóba látogattam, hogy első kézből szerezek benyomásokat arról, hogy valóban ez mit jelent ott a helyszínen az érintettek számára ez a beavatkozás, és Kanszem eh, miniszterrel együtt eh, a mali menekülteket is meglátogattuk. Ma délelőtt Mali miniszterelnöke, eh, ügyvívő miniszterelnöke jelen volt itt a parlamentben, és én találkoztam is vele, ha csak egy rövid időre is. És úgy érzem, hogy van esély arra, hogy valóban fordítson a sorsán ez az ország, és van esély arra, hogy Mali ismét demokratikus választások révén a demokráciát újra stabilizálja, illetve hogy az északi térséget ismét stabilizálja a katonai beavatkozásnak köszönhetően. Köz, gyorsan, röviden szeretnék a humanitárius kérdésekről beszélni, illetve a várható fejleményekről, illetve arról, hogy hol is állunk most. Először is a humanitárius helyzet Maliban. Mint említettem legutóbb is, továbbra is ez a helyzet, hogy drámai a, a körülmények. Ezt az országot egyik válság a másik után érte. Élelmiszerválság volt a tavalyi évben, aztán politikai válság következett, illetve aztán az fegyveres konfliktus az északi részen. A gyermekhalandóság 5 év alatt nagyon jelentős ebben az országban, és maga a konfliktus, a katonai konfliktus nyomán a szomszédos országokban nagyon sok menekült érkezett 116 ezer ember hagyta el az országot, illetve 270 ezer ember belső menekültként van jelen az országban, és január 11-e óta nagyon sokan kellett, hogy elhagyják a lakóhelyüket, ez a jelenség még fokozódott is, de már csak kismértékben. 22 ezerrel több szemét regisztráltak menekültként a 11 helyzethez képest, és 14 ezerrel több belső menekült van. Nyilván nem eh, tenném tűzbe a kezem ezeknek a számoknak a pontosságáért, de azért azt mondanám, hogy folyamatosan érkeznek még új menekültek, illetve többeknek kell elhagyniuk az otthonukat, de nem jelentős a növekedés. Ami nagyon aggasztó az az, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy mire számíthatunk a menekültek esetében. Jelen pillanatban nem tudjuk, mire, hova fejlődik ez a helyzet, hogy előfordulhatnak-e olyan események, amelyek aztán még többeket előznek az országból, vagy az otthonukból. Például, hogy egy bizonyos közösséget több támadás érne, mondjuk az etnikai hovatartozása miatt, vagy számítanunk kell arra, hogy tömegesen visszatérnek az országba, ami szintén humanitárius nyomást jelentene az északi, észak-mali térségben. Mit is tudunk jelen pillanatban? Először is a hozzáférés a legfontosabb kérdés északon, és január 22-i látogatásom óta erőteljesen felhívtuk mindenkinek a figyelmét, hogy egyre inkább összpontosítsanak a humanitárius hozzáférés kérdésére, és a helyzet javul, de továbbra is alapvető jelentőségű, hogy még több lehetőséget adjunk a humanitárius segítséget nyújtóknak arra, hogy eljussanak ebbe a térségbe, és ez prioritás legyen. Aztán tudjuk, hogy vannak új fenyegetettségek is, vagy fenyegetések, például az úgynevezett improvizált robbanó szerkezetekkel kapcsolatosan ezek a házilag előállított robbanó szerkezetek sokszor megakadályozzák, hogy az árukat elszállítsák, a segélyeket a helyszínre. És azt is tudjuk, hogy az ország déli részében is sokan szükölködnek, és erről nem szabad elfeledkezni, hogy, hogy Dél-Maliban is, és ennek a közvetlen környezetében is az, az, a hiányok növekedtek. Milyen tevékenységet végeztünk az eddigiekben? a bizottság a legnagyobb humanitárius segélynyújtó szervezet ebben a térségben. Az eddigiekben 93 millió eurónyi segítséget nyújtottunk, a legutolsó 20 millió ebből az én látogatásom során került az országba, aztán 15 milliónyi sürgősségi segélyt kapott az ország a fejlesztési alaptól, illetve az ECOM-ból, illetve további 22 millióra lehet számítani, úgyhogy összesen 115 millióról beszélünk. Elég valószínű, hogy még több erőforrást kell átcsoportosítani majd ebbe a térségbe a következő hónapokban. Van egy dolog, amiben az önök támogatását szeretném kérni, mégpedig a sürgősségi segély tartalékkal kapcsolatosan, hiszen ebben az önök hozzájárulását is kérnünk kell majd. A, mit tudunk elérni ezzel a támogatással ott a helyszínen. Alapvető szükségleteket próbálunk Burkinában, Nézsében, Marotániában biztosítani a menekültek számára, próbálunk védelmet biztosítani nekik, 167 ezer menekültet látunk el az eddigiekben, és még a, és ezt a legszörnyűbb körülmények között tesszük meg. 80%-ban az északi ország részben az egészségügyi intézmények működőképesek maradtak a válság kitörése óta, és megpróbáltuk Timbuktuban folyamatosan biztosítani a vízellátást. A Vörös Kereszt 500 ezer embernek biztosít Észak-Maliban élelmiszersegélyt a segítségünkkel, illetve alapvető szolgáltatásokat próbálunk eljuttatni a belső menekülteknek Dél-Maliban, és végül, de nem utolsó sorban az alultápláltsággal szeretnénk felvenni a harcot. Körülbelül 60 ezer gyereket kezelnek alultápláltság miatt, és ennek körülbelül 80%-a mi segítségünkkel történik. Ez nem csak pénz, hanem az ensz a civil szervezetekkel, a Vörös Keresztel folyamatosan együttműködnek a munkatársaink, hogy felmérjék az igényeket, hogy a figyelmet a humanitárius segítségnyújtásra irányítsák. Melyek a következő lépések? A legnagyobb feladatunk talán az lesz, hogy a sürgőségi segélyről zökenőmentesen átálljunk a fejlesztési segítségnyújtásra, illetve hogy különösen az északi országrészben helyreálljon a kormányzás. Múlt héten a külügyminiszterek Dublinban pontosan erről a témáról is tárgyaltak. Andris Spielbags kollégám bejelentette, hogy vissza fogunk térni a fejlesztési együttműködésre, 250 millió euró áll rendelkezésre erre a célra azzal a feltétellel, hogy egy államépítési szerződést írjon alá az ország, és előrelépéseket tegyen az ország új, az állam és az állami intézmények újjáépítésében. Az államépítési szerződésnek fontos része, hogy a közszolgáltatásokat újraindítsák Timbuktuban, Taóban és Kidáóban. Ezek a szolgáltatások ugyanis megszakadtak egyik napról a másikra, amikor a válság kitört az északi ország részben. A stabilitási eszközből 20 millió eurót különítettünk el, külön kifejezetten a helyi hatóságok munkájának segítése érdekében, hogy ezeket a struktúrákat újra tudják építeni az északi ország részben. Pibász biztossal együtt azon dolgozunk, hogy a segélyszervezetek munkáját, a rehabilitációt és a fejlesztést összekössük a humanitárius segítségnyújtással és a fejlesztési alapokból nyújtott segítséggel, hogy a humanitárius szervezeteknek a jelenlétét arra fel tudjuk használni, hogy, az, hogy a szolgáltatások újraindítását elősegítsék. Nagyon sikeres volt a partnerség elefántcsont parton, amely ugyanilyen elvek alapján működött, kihasználva a humanitárius szervezeteknek a helyi jelenlétét, és így sikerült egyrészt életmentő segítséget nyújtani a helyi lakosoknak, de ahhoz is hozzájárulni, hogy újra elinduljanak a fejlesztési programok, és a fejlesztési oldalon ez hozzájárul ahhoz, hogy ezek a munkálatok ismét gyorsan elinduljanak. Az emberi jogi helyzettől eltekintve még bizonyára az emberi jogokkal kapcsolatosan is hallottak nagyon nyugtalanító beszámolókat. Gyakorlatilag bosszúgyilkosságok zajlanak, és ez egy olyan kérdéskör, amelyet felvetettem a mali hatóságokkal is, amikor ott voltam a térségben, illetve a miniszterelnökkel is egyeztettem erről, az eh, emberi jogi monitorokkal együtt kell működniük, ezt hangsúlyoztam, hogy az etnikai feszültségek nehogy újabb konfliktushoz vezessenek Észak-Maliban. Én nem tudtam túl sokat erről az országról, azóta már sokat tanultam róla, élnek ebben az országban toregek, arabok, és sok feszültséghez vezet az északi és a déli ország részben többségben lévő etnikai csoportok közötti feszültség, és a miniszterelnökkel pont ma is beszélgettünk erről, hogy az északi ország részben szörnyű dolgok történtek, de nem szabad, hogy ez még szörnyebb eseményekhez vezesse. Mi Európában büszkék lehetünk, hogy a nemzeti humanitárius törvények és jogszabályok betartását mi fontosnak tartjuk, és tettünk is ezért, akár katonai beavatkozással is, illetve annak érdekében, hogy a helyi hadseregnek kiképzést tudjunk biztosítani a beavatkozásra, illetve az emberi jogok érvényesítése érdekében. a zárnám, hogy továbbra is eltökélten jelen vagyunk ezen a szintéren, és nagyon remélem, hogy Franciaország is majd nagyon kiegyensúlyozottan fogja értékelni a jelenlétét. Nyilván most már jobb a helyzet, de még egyáltalán nem ért véget ez a munka, úgyhogy korai volna, elhamarkodott volna az ország stabilitása szempontjából, hogyha most azonnal megelégedve az eredményekkel kivonulnának. Több száz éve alakultak ki ezek, alakulnak ezek a feszültségek, és nyilván egyik napról a másikra nem is fognak megszűnni. A valódi közeledés az észak és a déli országrész között hosszú távú folyamat lesz, de ezért mindent meg kell tenni. És végül nem szabad a szaheli térség egyéb országairól sem elfeledkezni. Továbbra is jelen vagyunk ezen a szintéren. A régió természeti csapásaival szemben is nagyon fontos, hogy segítséget nyújtsunk a helyi lakosoknak, és ezt a kötelezettségvállalást a továbbiakban is magunkénak érezzük. Természetesen a parlament képviselőire is nagyon számítunk, hogy ezt a hosszú távú kötelezettségvállalást ők is támogassák. Nézzük a szíriai helyzetet. Ott sajnos a... Itt egyre rosszabb lett a helyzet. December 18-a óta. Amikor ide látogattam, akkor 30 ezer menekültről volt szó, Januárban 600 ezer lépte át a hat, határt, most pedig 830 ezerről van szó. Ez pedig azt jelenti, hogy ahogy az idő elhalad, az egymillió számot is nem sokára elérjük. Az országon belül tehát a, szomszédok számára is nagyon nehéz a helyzet, de az országon belül még rosszabb, hiszen a harcok nehézé teszik azt, hogy segítséget nyújtsunk a kiszolgáltatott és már legyengült lakosságnak. Itt a térképen azt látják, hogy, hogy mely helyeken tudunk segítséget nyújtani rendszeresen, aztán hol tudunk alkalmanként segítséget nyújtani, hiszen nagyon sok nehézséggel nézünk szem, szemben, és azt a, azt a területet is látják, ahol eh, szinte egyáltalán nem tudunk. Zölden láthatják a azt, ahol valóban hozzájuthatunk a segítségnyújtáshoz, de ez egyre csökken ez a terület. A sárga az alkalmankéti hozzáférést mutatja, és a piros azt, ahol nagyon ritkán sikerül csak eljutnunk, ahova nagyon ritkán sikerül csak eljutnunk, de ez nagyon korlátozott lehetőség. Épp ezért ez azt jelenti, hogy nem elegendő segély jut el az emberekhez Szírián belül. És épp ezért menekülnek az emberek, és lépik át a szomszédokkal közös határukat. Azt is szeretném elmondani, és itt ezt láthatják a térképen is, hogy bármennyire is nehéz ez a helyzet, azért nem lehetetlen. Néha olyan kijelentéseket hallunk, hogy a segítséget csak a kormány által ellenőrzött területeken tudjuk eljuttatni, de ez nem igaz így. Három példát szeretnék erre elmondani arról, hogy hogyan tudtuk finanszírozni Szíria északi részén a lázadók által ellenőrzött területeken eljuttatni a segét. Január 21-én közösen takarókat, higiéniai, kész, tisztálkodási készleteket, stb. juthattunk el Homs kerületben. A UNHCR tehát az ENSZ menekültügyi szervezete Aleppóba is el tudott jutni, és téli felszerelést, 6000 takarót, stb. juttattak el. Ez Latakjába harci repülőgépek segítségére sikerült és aztán Azácba pedig nyolc teherautó vitte el ezeket a dolgokat. Ez mind a kormány és az ellenzéki erők segítségével történt. Nehéz volt ugyan, de sikerült. Február 16-án az ENSZ ügynökség közötti szervezete 6000 lakóhelyét, el, lakóhelyét elhagyására kényszerített embereknek nyújtott segítséget. És így további 25 ezer embert próbálunk segíteni. Aztán egy civil szervezetet is finanszírozunk, 15 ezer embernek nyújtunk segítséget az Ásme táborban, Szírián belül a török határ mellett. Ezen kívül többet is tudunk segíteni, hogyha a szomszéd országok a partnereinknek lehetővé teszi ezt. Szorosan együttműködünk Libanonnal, Jordániával és Törökországgal. A múlt héten e, találkoztam a család és szociális ügyi miniszterrel, és megbeszéltük, hogy az európai segítségnyújtást hogy tudjuk növelni. Mire van szükség, hogy lehetővé tegyük ezt e, a szíriaiak számára Törökországban felmerült az a kérdés is, hogy miért nem lehetne egy másik tábort is finanszírozni Európából, a megtervezéstől a végéig, és a saját eszközeinket használnánk fel, a nemzetközi civil szervezeteket, hogy ezt megtegyük. ugyanakkor keserű sikert is értünk el Kuwaitban a felajánlási konferenciának. Ugyanis a konferencia 1,5 milliárd dollárt kért az elkövetkezendő fél, év, fél évre. Ez siker, mert megkaptuk ezt az összeget, de ugyanakkor keserű szájízzel fogadtuk ezt, mert ez egy olyan válsággal kapcsolatos, amelyet csak politikai eszközökkel tudunk megoldani, de ez ennek még nem áll meg a reménye. 20, 272 millió a volt a legmagasabb felajánlás, és a bizottság és a tagállamok együtt ajánlották ezt fel. a, nem, az Egyesült Királyság, Olaszország, Németország többek között ajánlott fel összegeket, de más országok is, majd akkor is, hogyha kisebb összegek voltak ezek. Ez 323 millió eurót jelentett, és ezt már is emellett már is elköteleztük magunkat de ez még nem a vége a humanitárius segélynek, tehát az elkövetkezendő hónapokban növelni próbáljuk ezt a segítségnyújtást Szíriának. Végül egy nagyon egyszerű, de kritikus megjegyzésem lenne. A humanitárius segélyt nem szabad politizálni. A különböző konvojok már is nehézségekkel találkoznak Szíriában, tehát attól függ, hogy mellettünk vagy ellenünk vannak. Tehát óvatosan kell eljárnunk, tehát hogy nem mondjuk azt, hogy az ellenzéknek, hogy önök mellett állunk, épp ezért segítünk önöknek, vagy a kormánynak azt mondjuk, hogy önök mellett állunk, és ezért segítünk önöknek. Tehát itt egyenlően kell eljárni, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat. És én ezt minden nap látom, ugyanis a politikai megoldás még egyelőre nem valósul meg, e, de a humanitárius segély az egyetlen dolog, amelyet egyelőre meg lehet e, hozni. Épp ezért nem szabad ennek politikai felhangokat adni, felhangokat adni. Mert úgy nem fogunk e, segíteni, a politikai megoldást sem segítjük elő ezzel. Ez az egyetlen esély arra, hogy valóban segítsünk az embereknek. Szeretném elismerni az ECO munkatársaknak a munkáját, éjt nappal át tévé dolgoztak azért, hogy a feladatunkat elvégezhessük. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Nagyon szépen köszönjük, biztos asszony. Most akkor a képviselők kapnak szót. Nekem lenne egy kérdésem a fiatal lányok sorsát illetően, hiszen gyakran prostituálódniuk kell ahhoz, hogy túléljék ezt a helyzetet. Most akkor két-három képviselő kap szót. Bergman úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Georgieva biztos asszonynak, amiért ilyen részletes és képletes beszámolód adott a mali és szíriai helyzetről. Azt gondolom az Európai Parlament csak is hálás lehet önöknek, és csodálattal adózik az önök munkájáért, illetve a humanitárius segítséget nyújtók munkájáért, és azt hiszem, büszkék lehetünk, amiért ilyen segítséget nyújtanak a mali és szíriai lakosságnak. Azonban látnunk kell azt is, hogy nagyon bizonytalan a helyzet Maliban, Észak-Maliban. Múlt héten Washingtonban jártam, és sok humanitárius segítséget nyújtó szervezettel beszéltem, és beszéltem Továbbá a az amerikai hatóságok illetékeseivel is, és mindenki egyetértett abban, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy Bamakóban visszaálljon a rend, a kormányzás helyreálljon, egyben maradjon az ország, folytatni kell a katonai szerepvállalást és a humanitárius szerepvállalást egyaránt. És természetesen mindezt össze kell kapcsolni egy olyan fejlődés lehetőségével, amely megakadályozza az ország ketté szakadását. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy az önök elemzése alapján van-e lehetőség arra, hogy a közeljövőben visszaáll Bamakóban a rend az államigazgatás szintjén? Na, ez nem tartozik közvetlenül az ön portfóliójához. Ha jól tudom, ön beszélt az ügyvezető miniszterelnökkel, bizonyosan van vélemény erről a kérdésről. Remélem, hogy sikerül a mali hatóságokat támogatni abban, hogy 2013 során megszervezzék a választásokat, hiszen ez előfeltétele annak, hogy újra meginduljon a fejlesztési segély. Az amerikaiak nem tudnak fejlesztési segélyt nyújtani, hogyha pucsra kerül sor, egyszerűen tiltja ezt a törvény, és az Európai Uniónak is nyilván akadályokkal kell szembesülnie adott esetben. Tehát jó lenne, hogyha erről a kapcsolatról beszélne valamit. Ez lenne tulajdonképpen az egyetlen kérdésem. Afrika keleti részébe szorult, keleti részéből sikerült kiszorítani az alkaidat egyébként, de a száheli övezetben még mindig nagyon is jelen van, azt hiszem erről a problémáról is szót kell ejtenünk. Először Martinez, Martinez úrnak adom át a szöz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, nem is kérdésem volna, hanem néhány szót szeretnék szólni, e, azért, hogy a jegyzőkönyvben egy nagyon fontos kérdést is megemlítsünk. E, Schniffer asszony, de Kaiser asszony és Görinc úr is, és én is egyeztettünk a mali miniszterelnökkel, és nagyon fontosnak tűnik, hogy hangot adjunk az elégedettségünknek azzal kapcsolatosan, amilyen munkát önök végeztek. Szerintünk ez nagyon fontos, hogy a jegyzőkönyv is ezt rögzítse. Santo Mingóban és Mihellel együtt részt vettünk az Afrika AKC találkozón, és még nem tudom, hogy mi ennek a e- találkozónak a napirendje, de nagyon fontos, hogy ezt részletesen megvizsgáljuk, és valóban nagyon elégedettek voltunk a munkával, és nagyon nagy örömmel vagy elégedettséggel hallgattuk a biztosasszony beszámolóját, és amikor ilyen értékelést hallunk egy ilyen távoli országról, ez mindig megnyugtatásul szolgál. De például a Santo Domingóban megjelent ö, ö, nagykövetek lehet, hogy a haiti helyzettel kapcsolatosan nem akarnak szerepet vállalni, de minden esetre nagyra értékelem az önök munkáját, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon sok jó visszajelzést kaptunk az önök által végzett nagyon jó és nagyon nehéz munkáról, és nagyon örültünk, hogy Michel Seifer munkáját, és így elismerhetjük Haiti esetében. Köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégák! La commissaire. starting with, um, Nos, kezdjük az első kérdéssel. Nagyon súlyos probléma, amikor az emberek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek, amikor táborokba kényszerülnek, és a védelem mindig problémát jelent. A legtöbbet szenvedők mindig a nők. Ezt látjuk a táborokban, akármelyikbe is megyünk el, hogy bármennyit is próbálunk tenni, mindig halljuk a szíriai menekültek esetében, hogy a fiatal lányokat férhez adják <clears throat> a táborból. Nyilván hallunk a prostitúcióról is. Munkánk során megpróbálunk olyan védelmi intézkedéseket tenni, amelyek a kiszolgáltatott embereknek a biztonságát tudja létrehozni. Tehát a táborokban fontos, hogy a nők is hallassák a hangjukat, és ezt biztosítsuk. De sajnos ez nem sikerül, ez továbbra is probléma, és erről nyíltan kell beszélnünk. A táborokban lévő nőknek úgy tudunk leginkább segíteni, hogyha olyan programokat hozunk létre, amely a nőknek e, értelmes munkalehetőségeket biztosít. Ez a méltóságukat segít megőrizni, értékesebbnek érzik magukat, e, láthatóbbá teszi a jelenlétüket. Amikor Burkinában jártam a francia meneszterrel, a tuareg nőkről eh, fontos dolgokat tudtam meg. Ők viselik ugyanis a legnagyobb terhet a családban. Hát ezt, ezt tudtam, de azt nem tudtam, hogy számukra a táborokban az a legnagyobb probléma, hogy mivel nem tudnak dolgozni, rossz példát mutatnak a lányaiknak. Épp ezért a nők azt mondták, hogy azért segítsenek rajtunk, hogy tudjuk megtanítani a lányainkat a munkára, mert különben nem tudnak érvényesülni a társadalomban. Nem látom most itt azt a kollégát, akivel együtt utaztam, de, hogy, de mégiscsak itt van és vele együtt ígéretet tettünk arra, hogy kézműves kézimunka lehetőségeket biztosítunk a nőknek. De ez nehéz, mert ez nem életet mentő tevékenység. De ugyanakkor mégiscsak az egy bizonyos értelemben. És ez mindenütt probléma. Még egy megjegyzésem lenne a máli menekültekkel kapcsolatban. Ezek az emberek nomád emberek, tehát vándorolnak, könnyű becsomagolniuk a <clears throat> tulajdonokat, az állataikat, és Burkinában, egy szegény országban, Nigérben, Mauritániában, amelyek mind szegény országok, <clears throat> vándorolnak mi segítünk nekik, ez erkölcsileg helyes. Úgy segítünk nekik, hogy orvosi ellátást, iskolásokat, iskolákat hozunk létre, és ugyanakkor megpróbáljunk, megpróbálunk olyan lehetőséget is biztosítani számukra, hogy ott maradjanak. <clears throat> És a csapatunkkal pont erről beszéltünk ma, hogy nagyon-nagyon fontos hogy integrált megközelítést alkalmazunk azért, hogy az emberek visszatérjenek. Tehát biztosítsuk azt, hogy Máliban a körülmények legalább olyan jók legyenek, mint a táborokban. Amikor az emberek táborokban vannak, akkor tehát a méltóságot kell számukra biztosítani, különösen a legkiszolgáltatottabbnak, a nőknek. Ugyanakkor az a legjobb, hogyha olyan feltételeket biztosítunk az emberek számára, hogy visszatérjenek az otthonukba, az országokba. Berman úr. Én viszonylag optimista vagyok a mali választásokat, választásokkal kapcsolatban. Azt hiszem július 31-ét jelent, jelölték meg dátumként. Ezek a választások viszonylag sikeresek lesznek, ugyanis a bizalmat visszaállítják az országban. A választások után tovább kell folytatni a eh, kemény munkát azért, hogy eh, megfelelő intézményeket hozzunk létre, és ez nem nagyon könnyű. <clears throat> Eh, az államcsíny nagyon rossz hatással volt Malira, nem, mert ez nem csak azt jelentett, hogy megbuktatták az elneket, hanem, és továbbra is egy kis katonai tisztcsoport tartja a kezében illegitim módon a hatalmat. A kormányhivatalokat kifosztották, számítógépeket vittek el, felgyújtottak dolgokat de az államcsény azt is jelentette, hogy a hatalomban lévő emberek már eh, nincsenek a helyükön, és nincsen eh, semmi eh, fogalmuk arról, ki lesz a következő máli elnök. Tehát nincsen olyan személyiség, aki megfelelő súlyjal szerepelne. Nos, röviden a lége az, hogy lesz, lesz restauráció, visszaállítják a kormányt, de ez hosszú távú folyamat lesz a választások után még hosszú ideig. Arra is fel kell készülnünk, hogy a választások olyan embereket ültetnek a hatalom székébe, akiknek támogatásra van szükségük, hogy egyesítsék az országot. Nem tudjuk, hogy ki lesz az elnök, de valószínűleg aki elnök lesz, annak támogatásra lesz szüksége. Szeretném a Haitival kapcsolatos elismerést megköszönni. Én eh, harmadszor jártam ott, és a legutóbbi látogatásom során a lehető legrosszabbat vártam, ugyanis a média tudósításai annyira negatívak voltak. Lehet, hogy az elvárásaim annyira alacsonyak voltak, de két táborban sokkal jobb volt a helyzet, mint amit vártam. Az egyikben a földrengés után 1,6 millió ember 6 millióból 1,2-t már felhasználtak, és a bizottság tényleg jó munkát végzett, hiszen bebizonyítottuk, hogy, hogy mit tudunk teljesíteni ezekkel a pénzekkel. A parlament felhívta a figyelmünket, hogy erre figyeljünk, és köszönjük, mert ezt megtettük. Nos, mi a változásnak a kulcsa? Az emberek, mint ahogy ez lenni szokott. Fantasztikus a nagykövetünk, szívvel, lélekkel eh, hajti mellett állt és segített. És a humanitárius segítségben is egy fantasztikus nő dolgozik, egymással együttműködnek, és eh, és különböző intézkedéseket hoznak azért, hogy a helyreállítás az, az oktatással együtt történjen. A kolerával kapcsolatban is jó eredményeket láttam. A Haitival kapcsolatban a donorokat ugyanakkor felelősség lehet vanni, mert 10 milliárd dollárral indultunk egy olyan országban, ahol nincsenek tulajdonképpen intézmények. Hát ennek eredménye az volt, hogy a három évvel később még mindig most akarják felállítani ezeket az intézményeket, és az, épp ezért ez, a, ezt a pénzt eléggé lassan használják fel. De talán nem voltak eléggé realisták az elvárásaink. Tehát nem lehet azt mondani, hogy visszatartsuk a támogatást, a segélyeket, mert Haiti az nem egy három éves projekt, hanem egy 30 éves projekt. Köszönöm. Igen, valóban. Dörenc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy a biztos asszony ellátogatott a szakbizottságunkban. Tulajdonképpen nem szeretnék semmit sem hozzátenni ahhoz, a, amit felvázolt Málival és Szíriával kapcsolatban. Ugyanakkor bizony nyug, bizonyos nyugtalanságomnak szeretnék hangot adni. A mali projektek amelyek a stabilitás helyreállítására cél, helyreállítását céloztak meg. De ezt olyan gyorsan tették, hogy nem tudjuk, hogy mi történik most azok a terroristák, akiket elűztek, azok eltűntek a föld felszínéről. Ezt már láttuk Afganisztánban. A katonai sikerek az elején nagyon sikeresek voltak, de később a terroristák visszatértek, és tulajdonképpen megoldhatatlan problémákat okoztak. Ennek a helyzetnek a kockázata az, hogy az egyetműködési szerveink, mindegy, hogy most európai vagy tagállami, olyan veszélyekkel kell, hogy szembenézzenek, hogy lehet, hogy többet nem mennek oda el. Tehát ezért van bennem a nyugtalanság. Egy megjegyzésem lenne. az önök tevékenységével kapcsolatban, az ön főosztályának a munkáját illetően felmerül egy kérdés. Volt egy teszt az a kapcsolatban, hogy az önök tevékenységének a pártatlansága mit jelent. Mondta, hogy cselekedni kell, de mindegyik félnek cselekedni. Tehát a konfliktusban résztvevő összes félnek. Ez Szíriával főként, kapcsolatban főként igaz, de tulajdonképpen mindenkivel kapcsolatban igaz. Értem, hogy az Európai Unió Euróunión belül a külpolitikai együttműködésnek vannak határai, és pedig ott hol, ahol az önök pártatlansága veszélyeztetve van. Kérem, mondja meg nekünk, hogy ilyen módon látják-e önök is a kérdést. Végül pedig Európa válsága kapcsolatos tevékenysége a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban azért ellenmondásban áll. Hogyha nem sikerül összekapcsolni az európai szinten meglévő összegeket a tagállamok, amelyek a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban felelősek, azok felelősek ezekért a programokért is, amelyeket ön említettet, és a kérdés az, hogy hajlandók-e az erőfeszítéseiket megduplázni a humanitárius akció során. Tehát, hogy amit európai szinten nem adnak, azt a nemzeti szinten még jelentősebb hozzájárulással próbálják-e ellensúlyozni. Ön nyilván az önök e alapjairól gondoskodik, gazdálkodik, de 27 tagállamnak is van ezzel kapcsolatban alapja, vannak összegei. Tehát a kérdésem az, hogy a tagállamok hogyan fogják a kötelezettségeiket teljesíteni, hiszen ez a megosztott feladatkör kompetencia keretébe tartozik. Van egy parlamenti bizottság, amely ellenőrizheti ezeket, és ugyanakkor politikai impulzusokat is adhat. Deva úr következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor arra hallhatunk, hogy a bizottság a mi nevünkben és az európai polgárok nevében mit tesz, akkor olykor-olykor nagyon büszkék vagyunk a bizottság által végzett munkára, és amit most hallhattunk, valóban olyasmi, amire nagyon büszkék lehetünk mindannyian, európai polgárokként, adófizetőkként, hiszen segítő kezet nyújtottunk a szükségben lévőknek és a legkiszolgáltatottabbaknak Maliban és Szíriában. A Biztos asszony munkája azt hiszem valóban e, e, megérdemli elismerésünket, hiszen emberéleteket mentett meg ez a munka a humanitárius segítséget nyújtókkal egyetemben. Ugyanakkor azonban felmerül néha bennem az a kérdés is, hogy hát mit is teszünk valójában, hiszen Maliban úgy látom, ahogyan Görenc úr is elmondta, a gerilla taktika lassan elkezdődik, majd a dzsihadisták rajtaütnek, majd elfutnak, rajtaütnek, majd elfutnak, így megsemmisítik az ország stabilitását, lehetetlené teszik, hogy az emberek visszatérjenek lakóhelyükre, és egy stabil környezet alakuljon ki a fejlesztés számára. Hogyan adhatunk választ egy ilyen dilemmára? egy ilyen helyzetre, amikor a dzsihadisták destabilizálják egyik régiót a másik után, majd eltűnnek, visszavonulnak, majd újra rajta ütnek, egyre többen kényszerülnek elmenekülni. Mi a megoldás erre a helyzetre? Hasonló helyzetet láthattunk Afganisztánban is. Egy egyszerű számítást végeztem. 3700 eurót költöttünk minden egyes afgán polgárra, a konfliktusok kitörése óta. Tekintettel arra, hogy az egyfőre jutó GDP Af- Afganisztánban kb. 600 amerikai dollár, azaz 500 euró, ez azt jelenti, hogy éves jövedelmüknek a hétszeresét költöttük minden egyes afganisztáni polgára, és mi ennek az eredménye? Elhagyjuk az országot, és a talibán kezére, kezében marad az ország. Minek is mentünk oda akkor elsősorban? Fontos tehát, hogy egy átfogó, holisztikus megközelítésünk legyen. Arra vonatkozóan, hogy mit akarunk elérni. Afganisztánban rengeteg pénzt elköltöttünk, de hát mit értünk el? Mit fogunk elérni Maliban? Egy holisztikus, átfogó megközelítés nélkül nyilvánvalóan semmit. Természetesen meg kell tennünk, amit meg kell tennünk humanitárius segítségnyújtást szintjén, de hát Kérdés, hogy hogyan tudunk békét teremteni, és aztán itt van Széria, ahol minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy segítsünk a lakosságnak. A biztos asszony elmondta, 600 millió eurót fog költeni az Európai Unió arra, hogy élelmet, ivóvizet biztosítson, megfelelő tisztálkodási körülményeket, és így tovább. De hát mit tesznek az arabok? Mit tesz Szaudarábia, amely, ha az erőforrásokat néztük, az egyik leggazdagabb ország. Mit tesz Katar? Mit tesz Kuwait? Miért pont a szegény európai adófizetőnek kell viselni az összes terhet? Nekem válaszok kellenek ezekre a kérdésekre. Köszönjük szépen! Cortez Lastra úr következik még egyszer, és utána a biztos asszony válaszolhat. Köszönöm <clears throat> szépen először is. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy a biztos asszonynak gratuláljak a munkájához. Nagyon büszkék vagyunk a bizottság munkájára ezen a téren. Én Kolumbiára szeretnék utalni, ez a második legnagyobb menekült létszámmal küzdő ország, és ezért nagyon fontos, hogy elküldjünk oda valamiféle megfigyelőket, vagy a helyzetet kivizsgálókat, hogy feltárják a humanitárius helyzetet. Nagyon érdekes volna, hogy vannak-e ilyen terveik, hogyha erről beszámolna, hogy Maliban is említette, hogy a humanitárius helyzetre ilyen felügyelőket vagy kivizsgáló személyzetet küldjenek, és Szíria esetében nagyon fontos, hogy az idő múlik, és megpróbálnak időt nyerni, és voltak koordinációs egyeztetések az ENSZ-szel, a Vörös Keresztel, feltárandó, hogy mit lehet közösen tenni a térségben a menekültekkel kapcsolatosan, és hogy valamiféle koordinációt kellene kialakítani a menekült táborok tekintetében. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna megemlíteni. Thank you, um, thank you all for your, for your... Köszönöm szépen a kérdéseket és az észrevételeket. Görönc úrnak válaszolva, egyetértek önnel természetesen, hogy a katonai győzelmek, amelyek a hónapban történtek, ezek viszonylag a könnyebbik része a munkának. A biztonság fenntartása hosszú távon sokkal nehezebb feladat. Egy olyan helyzetben vagyunk, egy olyan térségben, ahol hosszú ideje a kábítószerkereskedelem, az emberrablások biztosították talán a legvonzóbb jövedelemforrást, és ezek teremtették elő a szükséges pénzügyi erőforrásokat a szélsőségesek számára, és így tudták kiépíteni a kapacitásaikat, és ezért nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor új helyzetet kívánunk kialakítani. Sok olyan esetet meséltek el nekem, amikor tízezer dollárt kapott valaki, hogy mondjuk elvigyen egy teherautót az A pontból a B pontba, akkor hogyan tudjuk a, mondjuk a mezőgazdasági termelést vonzóvá tenni, hogyan tudunk ezzel a jövedelem forrással versenyezni. Kétségtelen tehát, hogy sikeres volt a katonai beavatkozás, de ez nem fogja még a szélsőséges tevékenységet megszüntetni a térségben, és éppen ezért nagyon lényeges, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a mali hadsereg, rendőrség és kormányzat tekintetében kapacitásokat építsünk ki, és az is fontos, hogy reálisan gondolkodjunk, és reális elvárásaink legyenek az elérhető sikerekkel kapcsolatosan, hogy ne ismétlődjön meg Haiti esete, amikor nagyon irálisak voltak az elképzeléseink az átalakulás tempóját illetően, és aztán csalódunk, hogy ez nem történik meg egyik napról a másikra. Nincsen recept erre. Nyilván Mali esete tipikusan azt mutatja, hogy hogyan tudjuk összekötni a humanitárius tevékenységet a fejlesztési erőforrásokkal. A humanitárius szervezetek jobb kiképzést kaptak, és hozzá vannak szokva, hogy bizonytalanabb környezetben dolgozzanak. És nyilván ez nagy előny a következő hónapok, évek munkájára való tekintettel. az a részlehajlás hiányának a kérdése nagyon fontos, hiszen folyamatos jelenlétről beszélünk egy olyan környezetben, amely valószínűleg nagyon hullámzó lesz, nagyon változékony környezet lesz még hosszú ideig. Ami a bizottság és a külügyi szolgálat szerepét illeti előreléptünk abban, hogy hogyan tudjuk meghatározni a szerepeket, a felelősségi köreket, és hogyan tudunk együttműködni. És nyilván ez a tevékenységünk színvonalában fejlődött az elmúlt időszakban. Megvan most már a konceptuális keret, és néhány lépést tettünk már ezen a fronton, vagyis, hogy ezt a munkát következetesebben, egységesebben végezzük. Ezt nyilván egy komprehenzív, egy összetett megközelítésben szerettük volna végezni ezt a munkát, hogy tudjuk, hogy melyek azok a területek, ahol szerepet kaphatunk, és ahol a részlehajlást nem szabad megengedni, és a függetlenséget biztosítani kell és a pártatlanságot. Ezért inkább optimista vagyok. Olyan esetek, mint Mali vagy Szíria esete, fontos politikai leckéket is tartogatnak számunkra a jövőt, illetően, hogy hogyan tudjuk összekötni a humanitárius segítségnyújtást, illetve a politikai biztonságot Európa szempontjából. Ami az MFF-et illeti, ez is említésre került nyilvánvaló, hogy nem az én feladatom ennek a fejleményeiről beszámolni. A bizottság tette egy javaslatot, úgy gondoljuk, hogy ez egy jó, megalapozott javaslat. A tagállamok egy kicsit eltérő véleménynek adtak hangot, és most a parlamenttel is folyamatban vannak a tárgyalások. De van egy dolog, amit remélhetőleg majd tapasztalunk, és az a következő. Végső soron valószínűleg mindenki elismeri, hogy a humanitárius segítségnyújtás milyen fontos szerepet játszik az ilyen bizonytalan szintereken a kockázatok kezelésére. Az erőforrásaink megvannak, és a lehetőségeink Európában, és én csak annyit tudok mondani, hogy az is alapvető fontosságú, hogy tovább vegyük ezt a munkát a tagállamokkal amikor a bizottság megpróbál egy kicsit előre lépni, különösebben egy, különösen egy ilyen nagyon nehezen kezelhető válság esetében, akkor gyakorlatilag Európa terhét viseli magán. Should not be left to compensate for nem szabad, hogy nekünk kelljen ellensúlyozni a tagállamok vonakodását, hanem nyilván nekünk kell mobilizálni a rendelkezésre álló erőforrásokat, ami 0,7%-ot illeti. Úgy gondolom, hogy nem tettünk eddig még eleget eh, annak érdekében, hogy a nyilvánosság eh, számára világossá tegyük, miért kell ehhez a kötelezettségvállaláshoz ragaszkodnunk, Számomra alapvető jelentőségű, hogy az európai állampolgárok megértsék, hogy amikor nehézségeink vannak, akkor ezt a kötelezettségvállalást teljesítsük. Ilyen időszakban még inkább meg kell ezt tennünk, hiszen nagyon fontos, hogy a biztonságot, a stabilitást biztosítsuk, hiszen ez biztosít számunkra is piacot például, és ez egy olyan egyeztetés, amit folyamatosan tovább kell vinni. A parlament számára talán az lenne a legfontosabb, hogyha a rugalmasság tekintetében használná ki leginkább, vagy vetné latba a lehetőségeit, a nyomásgyakorlási lehetőségeit, hiszen jobban lehet kihasználni a, a forrásokat, hogyha megvan ez a mozgástér. A fejlesztésben dolgozó kollégák keze lényegében meg van kötve nem tudnak alkalmazkodni a reális körülményekhez. Ez sokkal jobban érvényesül a humanitárius területen, ez a rugalmasság. Görenc úr, most adom meg a szót. Görenc úr, parancsoljon mindenki előtt. Nem, eh, Görenc úr, válaszol, csak ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Az Európai Tanács eh, tulajdonképpen eh, figy, fityeszt mutat, fityeszt mutat az Európai Parlamentnek. A parlamentnek kell megmondani az Európai Tanácsnak, hogy a humanitárius és a fejlesztési problémákkal kapcsolatban az Európai Unió hitelességének a kérdése merül fel. Tehát emlékeztetni kell arra a konszenzusra, amelyre ők is fejet bólintottak. Van Rampoy és Barozó ezzel kapcsolatban persze mondhat valamit, mi már nem egészen hiszünk ebben, mert a rugalmasság az nem helyettisíti a pénzeszközöknek a hiányát. Nyilvánvalóan nem tudok ellentmondani annak a ténynek, hogy a kötelezettségvállalásainkat, amelyeket a világnak tettünk, azoknak meg kell felelni, mert különben a hírnevünk, a, a hitelességünket és a versenyképességünket befolyásolja. Nos, a rogalmassággal kapcsolatban nyilvánvalóan az lenne a legjobb, hogy több pénz is legyen, és több rugalmassága is. De szerintem a rugalmasság kérdését nagyon komolyan kell venni. Én egész életemben pénzügyi forrásokkal foglalkoztam, és amikor a Világbanktól a bizottsághoz kerültem, tulajdonképpen eléggé meglepett az a merevség, amelyek a forrásainkat kezeljük, és hogy ez mennyire rossz hatással van e, a e, tevékenységünkre. Épp ezért szeretnénk a e, lehető legjobbat tenni mindenkinek, és ez Európa számára is a legjobb lenne. Deva úr holisztikus megközelítést említette az arab országokkal kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem a humanitárius közösségnek kell a katonai tervezés és a politikai akcióknak az élvonalában lenni, hiszen nem ez a feladatunk. De az a feladatunk, hogyha gyors visszavonulást engedünk, tehát, hogyha biztonsági szempontból nem végeztünk tök el a feladatunkat, akkor az nyilvánvalóan még több humanitárius szenvedést okozna. Kuwaitben ban, is erősen emellett tartak. Szaudarábia 300 milliót, az emirátusok is ilyen összeget ajánlottak fel, és mi várjuk ezek teljesítését. Tehát fontos, hogy ezeket a felajánlásokat megtegyék. Kuwaitban a helyzet nagyon is józan volt. Mindenki a humanitárius helyzetre koncentrált, mert ez annyira rossz. Az új donorok között még szükséges ennek a kultúrának kialakítása, és az ENSZ-nek ezzel kapcsolatban nagyon nagy a feladata. Én most az ocsát ösztönzöm arra, hogy kövessen nyomon, hogy a felajánlásokat hogyan valósították meg. Cortez úr, Cortez Lastra úr, ez egy emberi jogi kérdés, nem humanitárius kérdés, de vannak ilyen aspektusai is. Mi a mali hatóságokon keresztül felajánlottuk a segítségünket. Az ENSZ-nek a megnövelt jelenléte fontos, de ezen kívül még kell többet tennünk. Remélhetőleg a máli hatóságok nyitottak lesznek egyre többet fognak megtenni az emberi jogi felügyelők munkájának megkönnyítésére. A Szíriával kapcsolatos összehangolást illetően állandóan, állandó kapcsolatban vagyunk az Adesszel. A mi szolgálatunk, az ECON, az Arab Ligával együtt egy szíriai humanitárius alapot hoztunk létre, és holnap, es, holnap ülnek össze Genfben. Már hétszer tartottak ülést, és itt beszéljük meg, hogy ki mit tesz, milyen szükségleteket kell kielégíteni. Van operatív együtt összehangolás is ott helyben. Az ECOSTAF is részt vesz ebben az összehangolási munkában, de Nagyon nehéz ez a feladat, ugyanis a kormány és az ellenzék között kell egyeztetni, ugyanis a körülmények naponta változnak. Lehet, hogy délelőtt ö, úgy tűnik, hogy együttműködünk, de délután meg már lőnek ránk. Tehát nagyon veszélyes időket élünk. Négy kérdésre marad idő, és a válaszokra, tehát négy kérdés négy percen belül, tehát akkor egy percet kap Rendner asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött ma hozzánk. Szériáról szólnék néhány szót, és a felkelők által uralt területekről. Hatalmas ott a gond, a Kereszt nem tud ugyanúgy jelen lenni a felkelők által uralt területeken és az Assad a területeken. Úgy gondolom, vannak ugyan kezdeményezések, de többre van szükség, és mielőbb nagyobb szerepvállalásra van szükség. Az MFF jelen van, kérdés, illetve uh, itt van az MFF, erről tárgyalunk most. Kérdés, hogy növelni tudjuk-e a pénzügyi támogatást ezen a téren? Tudunk-e segíteni a Vörös Keresztnek abban, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a jelenléte? Nem akarom azt mondani, hogy közvetlenül pénzeljük a felkelőket, de hát látni kell azt, hogy van itt azért egy probléma. Köszönöm. De Kaiser asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Osztom a kétségeit Sárnak e, az amáli helyzettel kapcsolatban. A miniszter elnök ma a július 31-ét jelentette be az a választások e, számára remélhetőleg visszatérünk akkor az alkotmányos joghoz. De e, azt mondta ön, hogy a e, humanitárás segítséget illetően meglátjuk, hogy utána mi történik. De hát milliónyi e, menekültnek a sorsa július 31-éig hogyan lesz rendezve? önök közbelépnek ezzel kapcsolatban? És az ország kötelezettségeinek a teljesítése szempontjából a fejlesztési támogatás nagyon nehéz nehéz megértetni, eh, hogy ez a fejlesztési segély is eh, fontos. Berman úr még? Arról szólnék néhány szót, hogy eh, mi is a helyzet a Mali és Afganisztán közötti összehasonlítással. Nos, kedves kollégák, Mali fele akkora 15 millióan vannak a maliak, Afganisztánban 30, 30 milliós a lakosság, és közel sem olyan konzervatívak a maliak, mint az afgánok. Az afgánok nagy mértékben támogatják a talibán vallási nézeteit, noha akarnak alkotmányt, noha nem olyan világban akarnak élni, mint amilyet a talibán vázol fel, mégis nagyon közel vannak a talibánhoz többségükben. Nem ez a helyzet Maliban. Maliban üdvözölték a francia szerepvállalást, mert azt szeretnék, hogy visszaálljon a demokrácia, a jogállamiság. Évtizedek óta van ezzel gond Maliban. Hatalmas különbségről van tehát szó, és még egy különbséget szeretnék kihangsúlyozni. Afganisztánban a mágtermelés hatalmas probléma, ezt nem lehet egyszerűen csak úgy lesöpörni. Maliban nincs szó erről. Van ugyan heroin és kokain kereskedelem, amely természetesen korrumpálja az országot, a lakosságot is egyaránt. Hatalmas pénzösszegekről van szó, Európa felé irányul a drogtranzit, de egészen más jellegű, más természetű problémáról van szó. Én nagyon óvatos lennék, ami a Mali és Afganisztán közötti összehasonlításokat illeti. I, uh... E, nézzük az első kérdést. E, adtam példákat, hogy hogyan tudunk segíteni a lázadók által ellenőrzött területeken. Az utóbbi e, hónapokban, különösen január-februárban mi fontos szerepet játszottunk abban, hogy támogassuk az embereket, akárhol is vannak. Ezt olyan szervezetekkel tettek, akik el tudják juttatni nekik ezt a segélyeket, segítséget. Nem akarok neveket emlegetni, mert kockáztatnám a partnereinknek a nevét. De bármilyen csatornát hajlandók vanni, hogy eljuttassuk a segítséget. A Vörös Keresztet nem vádolnám itt, hiszen minden tőlük telhetőt megtesznek. Ha megnézzük a térképet, különösen azokat a területeket, ahol amelyek vörössel van jelölve, tulajdonképpen oda is el tudnak juttatni segélyeket, segítséget. A szíriai vörös kereszt az tulajdonképpen a kormánynak az egyik karja, és a lázadók által ellenőrzött területeken nagyon kicsit tesznek. Tehát elismerjük, hogy ennél több ember szorul rá a segítségre. És itt a parlamentben elmondhatom, hogy minden lehető seg- csatornát felhasználunk a segítségnyújtáshoz. Kapcsolatban vagyunk az asszisztans egységgel, tehát a segítnyújtó egységgel, bárkivel, aki eljuttathatja a segítséged. Egyetlen kivétel van, nem adunk pénzt sem a kormánynak, sem az ellenzéknek, de hát ezt sosem tesszük. Eddig sem tettük, és nem is fogjuk tenni a jövőben. Ugyanakkor arra bátorítjuk a partnereket, hogy a, a front vonalakon átnyúló segélyeket is használják föl, még akkor is, hogyha ezek sokkal drágabbak. Drágábbak például repülő, öt repülőgépet kell felhasználni, utána kamionokat, stb. De mi ezt a számlát fizetjük. Ne felejtsük el, hogy Törökország vagy Irak is bizonyos korlátokkal kell, hogy megküzdjenek az engedélyeket illetően. Tehát ez nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról, ezek fontos kérdések de mindent megteszünk azért, hogy eljussanak a segélyek az emberekhez. Néha lehet, hogy nem kürtöljük a nagyvilágá a tevékenységünket, és erre egy példát hoznék. a lázadók által ellenőrzött területeken a segítségnyújtás egy kórházban nyújtottunk segítséget, ennek a híre elterjedt, és a következő dolog az volt, hogy a kormány bombázta azt a, kormány, azt a kórházat. Épp ezért nagyon nehéz a helyzet. A környezet nagyon nehéz. az emberek visszatérésre kényszerítése egy olyan dolog, amit sosem teszünk meg. Ha haza akarnak menni, akkor menjenek. És nem tudok arról, hogy nyomást gyakorolnának az emberekre, hogy hazamenjenek szavazni. A kér... Ezt értem, de a kérdés, hogy jó, ez önkéntes módon történik, de ez nagyon drága lesz. Mi megpróbáljuk az északi szolgáltatásokat helyreállítani, azért, hogy az embereknek érdemes és legyen hazamenni. Tehát nem csak hazamenni szavazni, és aztán visszajönni. Épp ezen dolgozunk most. De, mint már mondtam, nagyon nehéz megjósolni, hogy mi történik a következő hónapban. És egyetértek hogy Mali és Afganisztán különböző, épp ahogy Szíria és Líbia is különböző. De hát meg kell nézni a hasonlóságokat is ilyen válságok esetében. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Györgyeva asszony, hogy megosztotta velünk ezzel a két válsággal kapcsolatos nézeteit. A Fejlesztési Bizottság minden segítségét megnyújt önöknek a humanitárius segélyek területén. Nyilvánvalóan az alapvető humanitárius elvek nagyon fontos, és önök mindig meggyőződéssel végezték ezt a munkát, és tisztánlátással folytatták. Épp ezért önöknek nagy, sok bátorságot kívánunk a humanitárius tevékenységet illetően, és remélem, hogy legközelebb jobb hírekkel tud eljönni hozzánk ezzel a két válsággal kapcsolatban. Allez. Allez, on va continuer. On va continuer. Nos, akkor folytassuk. Eh, mielőtt még mindenki elmegy. Kedves kollégák! Most egy másik érzékeny kérdéssel foglalkozunk, és pedig a mezőgazdaság és az élelmezés helyzetével a világban. Mint tudják, a FAO, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete egy nagyon fontos kérdésekkel foglalkozott az élet, élelmiszerellátás biztonságát illetően. A legutóbbi jelentés, amelynek a címe az volt, hogy a mezőgazdaságban befektetni a jobb jövő érdekében, e, elsősorban a mezőgazdaságba való befektetést hangsúlyozza, azért, hogy a, szegíts, a szegénységet és az éhínséget csökkentse, és a tartós, fenntartható fejlődést biztosítsa. Kostas Tamulis úr aki a FAO mezőgazdasági fejlesztési gazdasági osztályának az igazgatója, és Stideke Oenama asszony a Concord platform részéről jelen vannak azért, hogy a civil szervezetek, fejlesztési civil szervezetek munkájáról beszámoljon. Stamulis úr, öné a szó 20 percben. Um, good afternoon, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. És üdv... Kostas Tamulakis vagyok, a mezőgazdasági fejlesztési gazdasági igazgatóság vezetője vagyok a FAO római központjában, és szeretnék bemutatni egy összefoglalót a 2012-es évről, amelynek a címe mezőgazdasági beruházások a jobb jövőért. Most van a 25. évfordulója az élelmiszer és mezőgazdasági jelentéseknek. Ezek a jelentések na, széles körű élelmiszerbiztonsági, illetve élelmezésbiztonsági és mezőgazdasági kérdéseket taglalnak. Idén a jelentés elsősorban a beruházásokra, befektetésekre összpontosít a jövő javítása összefüggésében. Nagyon érdekes, hogyha ezt a jelentést megvizsgáljuk, 1947 49-es időszakban hasonló jelenségekkel találkoztunk. Tehát a 47-es, 49-es jelentésekben is hasonló ajánlásokat találhatunk, ami azt jelenti, hogy a történelem néha megismétli egymást, lehet, hogy a tanulási görbe nem olyan meredek, mint ahogyan abban reménykedünk. A jelentés összeállításának a motivációja, a fő oka az volt, hogy a mezőgazdaság úgy tűnik, hogy több figyelmet kapott az elmúlt időszakban az élelmiszer válságot követően, különösen az első ilyen válságot követően, és reménykedünk abban, hogy a fejlesztési vitában méltó helyére kerül a mezőgazdaság szempontja. Az is nagyon érdekes, hogy a rövidtávú aggályok mellett, amelyeket az áróbanás okozott 2007-ben és 2008-ban, nagyon sok kérdés merült fel azzal kapcsolatosan, hogy 2050-ben elégséges élelmiszer lesz -e a világon, amikor 9,3 milliárd ember fog majd élni a földgolyón, akkor a mezőgazdaság vajon képes -e eltartani ezt a népességet? Hiszen az alacsony élelmiszer árak már a múlté. Elképzelhető, hogy a korábbi előnyös helyzetet a továbbiakban már nem élvezhetjük. Az adatok alapján az derült ki, hogy valóban a mezőgazdaság egyre nagyobb figyelmet vont magára az elmúlt időszakban. A segényújtás trendjeiben is fordulópont történt az évtized derekán, 2000 és 2010 között valahol félúton. Ez elsősorban az árválságnak tudható be. Ez azért érdekes, mert a gyakorlatilag egy 17-18 százalékos csúcs után összeomlott a mezőgazdaságra szánt fejlesztési segélyek mértéke olyan 3 százalék körülire a 90-es évek tájékára ennyi ilyen mértéken alakult. És úgy tűnik, hogy az a segélyezés mértéke az ártrendeket követte. Aztán a kormányzati kiadások a mezőgazdaság területén, ezek a nemzeti kiadások, és ezek is követik a reáláraknak a csökkenését, és az nagy kérdés, hogy 2007 után csak azért növekedtek, mert nem teljes körűek az adataink a kormányzati kiadásokkal kapcsolatosan, hiszen az adatminőséggel összefüggésben problémáink vannak. Azért itt megemlíteném, hogy összességében a fejlesztési kiadásokban és a kormányzati kiadásokban csökken a mezőgazdaság része, az, ez, mez, a, az egészségügy, oktatás és a szociális védelem javára. Ezek is nyilván méltányolandó célkitűzések, de nagyon érdekes ezeknek a jelenségeknek a kihatásait is megvizsgálni. Itt a külföldi tőkebefektetésnek, működő tőkebefektetésnek az alakulását tekinthetjük meg, és azt is láthatjuk, hogy valamikor 2000 kezdete után fordulópont állt be. Egy kicsit más a helyzet, hogyha megvizsgáljuk, hogy pontosan, részletesen hogyan alakultak ezek a trendek. A működőtőke befektetés 27 országban összességében, amennyire az adataink ezt mutatják, 2006, 7 és 8 között megduplázódott, de csak 7-8 százalék került a mezőgazdaságba, és csak 0,4 százalék az alaptermelésbe. Nagyon sok az élelmiszerellátási lánc támogatására fordult, úgyhogy még a megoldás nem született meg. A tőkebefektetés a mezőgazdaságban nem csak arról szól, hogy elsősorban a feldolgozóiparba került, hanem a közép és a magas jövedelemmel rendelkező országok felé tolódott el a trend, és egyre fűtöttebb a vita a tőkebefektetésekkel kapcsolatosan, ami a felelősségteljes befektetés elvének érvényesülését illeti. Nagy kérdés, hogy mi történik a környezeti fenntarthatósággal, az élelmiszerellátás biztonságával, azt követően, hogy óriási magántőke befektetési hullámok történtek a fejlődő országokban. Ez a szlájd nagyon érdekes, mindjárt el is mondom, hogy miért. Itt a privát, a magánbefektetéseket láthatjuk a mezőgazdaságban, vagyis, hogy a gazdálkodók a saját gazdaságukban mit fektetnek be, és összességében hasonló trendeket látunk kibontakozni. A magántőkebefektetés az elmúlt időszakban bővült, valószínűleg a 2003-as időszakot követő árnövekedés nyomán ennél még lényegesebb a következő adatsor, hiszen amikor a mezőgazdasági befektetésekről beszélünk, akkor általában az állami források mozgósításáról beszélünk, fejlesztési segítségről, segélynyújtásról és kormányzati kiadásokról, de ha megnézzük ezeket az adatokat, akkor láthatjuk, hogy a magánkézben lévő gazdaságok tulajdonosainak befektetései mellett eltörpülnek az állami és fejlesztési befektetések. Legalább négyszer annyit költenek a gazdálkodók a saját gazdaságok fejlesztésére, mint a kormányok, és még ez is felülmúlja a hivatalos fejlesztési segélyadatokat. Ez nem azt jelenti, hogy az állami források nem fontosak a mezőgazdaság szempontjából, de hogyha azt látjuk, vagy ha valóban azt szeretnénk látni, hogy az élelmiszer, illetve az energiaellátás biztosításában biztosítani akarjuk a mezőgazdaság szerepét, akkor ezeket az erőforrásokat mozgósítanunk kell. Az adatokkal nem akarom önöket tovább untatni, de azért ezt el akarom mondani, hogy talán az egyik legfontosabb oka annak, hogy lényegesnek tartjuk ezt a jelentést, az az, hogy egyre inkább az előtérbe kellene állítani azt a befektetési tevékenységet, amelyet maguk a gazdálkodók végeznek el. Szó van arról is, hogy mit kellene tenniük a kormányzatoknak, hogy elősegítsék a gazdálkodók befektetéseit. A másik lényeges eredmény, hogy most az első alkalommal van egy adatbázisunk a magánszféra befektetéseivel kapcsolatosan a mezőgazdaságban, ez korábban nem így volt. Sajnos az elemzések még teljes körben nem készültek el. Alapvetően ezen az ábrán látható, hogy hogyan alakul a mezőgazdasági beruházások, befektetések helyzete. Ez miért lényeges? Ez azért lényeges, mert végső soron ez az a tőkebefektetés, ami nagyobb értéket ad a mezőgazdasági munkának. Hogyha fokozni akarjuk a megtérülést a mezőgazdaságban, és hogyha a szegénység ellen fel akarunk lépni, akkor ott kell hagyni némi jövedelmet nyilván a, a gazdálkodóknál is, hogy a beruházásokra képesek legyenek. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy az egy munkavállalóra eső tőke mennyiség hogyan járul hozzá a termelékenységhez. Egyértelmű az összefüggés. És ez az ábra pedig arról szól, hogy az egy gazdálkodóra jutó mezőgazdasági befektetés hogyan javítja a termelékenységet, és hogy az alultápláltsággal szemben milyen hatással van. 47 országban tűzte ki milleniumi célokat az éhezéssel kapcsolatosan. Ezekben az országokban az évi egyfőre jutó tőke mennyiség változása közel van 7%-hoz, illetve 0,7%-hoz és ahol ez stagnál, vagy pedig csökken, ott az ezzel kapcsolatos éhezési adatok is, azokban is megmutatkozik ez a trend. Tehát egyértelmű az összefüggés a két tényező között. Két régióban vizsgáltuk meg az éhezők számát, illetve ennek az összefüggését a milleniumi fejlesztési célok kitűzésétől kezdődően. Az egyik a fekete-afrikai térség volt, a másik pedig Dél-Ázsia, és itt is látható, hogy bizonyos arányok növekedtek, és a mezőgazdasági egyfélre jutó tőke befektetés mértékekkel pedig csökkent. Bizonyos esetekben paradoxonnal szembesülünk. Fekete-Afrikában a mezőgazdasági befektetés, illetve a tőke mennyiség változása 1,5%, tehát pozitív, de ennél sokkal jobban bővül a mezőgazdaságban munkát vállalók száma, ezért az egyfőre első mutatók romlanak, és ez a legfontosabb mutatója a szegénység csökkentésének. Aztán itt vannak különböző más mutatók is, az alultápláltság, illetve egyéb mutatók, de úgy gondolom, hogy most arra világos a kép. Amikor már rámutattunk, hogy elsősorban a gazdálkodók hajlandóak arra, hogy befektessenek a mezőgazdasági munkába, akkor megnézzük, hogy mi ösztönözheti őket. Megnéztünk különböző változókat, nem csak az ár ösztönzőket vizsgáltuk meg. Összességében megvizsgáltuk a befektetési környezet adottságait, a, például a jogállamiság érvényesülésének mutatóját vizsgáltuk elsősorban, a befektetési környezetnek ez nagyon fontos mutatója, és nem csak a mezőgazdasághoz kapcsolódik. És azt láttuk, hogy ugyanaz az összefüggés, mint más indikátorokkal, mint a politikai kockázat, a szerkezet törékenysége, többi. Tehát összefüggés van a jobb politikai kormányzás és a mezőgazdasági befektetések között összességében hogyha a kormányzati munka minőségét nézzük, illetve a befektetési környezetet, ezek szükséges, de nem elégséges feltételek. Ha megnézzük a kormányzati struktúrákat, amelyek a mezőgazdaságot szabályozzák, illetve az erőforrásokhoz való hozzáférést, a föld területekhez való hozzáférést, akkor ennek alapján úgy gondoljuk, hogy jó irányban haladunk. Először is 2012-ben, ennek is májusában a, az Élelmezés Biztonsági Bizottság elfogadta a termőföldre és nemzeti erőforrásokra vonatkozó politikát. Ezek önkéntes iránymutatások, 180 kormányzat és civil szervezetek is megerősítették, elfogadták ezeket az elveket, illetve a magánszféra képviselői is, kutatóintézetek, tehát ennek nagyon fontos politikai ereje van. Egyébként ez önkéntes eszköz, nem kötelező, de sokan vállalták aláírásukkal, hogy csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, úgyhogy ez már gyakorlatilag kötelező érvényű lesz. A mezőgazdaság irányításával kapcsolatos politikai munkának része a befektetési, a felelősségteljes befektetési alapelvek elfogadása. A legutóbbi változatban az a Globális Élelmezés Biztonsági Bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nagyon fontos, hogy széleskörű politikai konszenzus alakuljon ki a kormányzatok, a civil társadalom és a a magánszféra részvételével, és kidolgozhassunk egy olyan eh, elv eh, rendszert, amely iránymutatást ad a privátszférának, a befektetőknek eh, arra nézve, hogy az élemezés biztonságot hogyan tudják támogatni ezek a befektetések, illetve a környezetvédelmet, és hogyan lehet elkerülni a kis gazdálkodók marginalizálódását. Ez nagyon fontos folyamat, és bizonyos vagyok abban, hogy ha erről nem hallottak még, a közeljövőben bizonyára hallani fognak róla, hiszen áttörést várunk ettől a kezdeményezéstől, a tekintetben, hogy befektetések, illetve nagy befektetések hogyan történnek a fejlődő országokban, akár belföldi tőkéről beszélünk, akár külföldi befektetésről. A tárgyalások két év múlva zárulnak le, és 2014. októberében az Élemezés Biztonsági Bizottságnak majd el kell fogadnia az önkéntes iránymutatásokat. A szakpolitikai környezet a fejlődő országok esetében javult. Már a mély az árösztönzőket illeti, az elemzésünk arra is rámutatott, hogy a mezőgazdasági mutató a többi szektorral összehasonlítva az elmúlt éveknél kedvezőbb képet mutat, és ez nagyon fontos fejlemény. Az ár torzításokkal kapcsolatosan a globális környezet is javult, és remélhetőleg ez az árakkal kapcsolatosan is ösztönzőket ad a gazdálkodók számára, és ez alapján is bővülni fognak a beruházások. Tudom, hogy nincs túl sok időm, ennek tudatában vagyok, de Felmerül még végül a következő kérdés, ahogyan már említettem. A jelentésnek nem az a feladata, hogy kétségbe vonja a kormányzatok katalitikus szerepét, illetve a segélyszervezetekét, adományozókét. Inkább arra mutattunk rá, hogy közjavakba való beruházások, befektetések állami részről, ezt Kínánál mutattuk ide máshol is igaz, hozzájárulhatnak a szegénység csökkentéséhez és a hatékonyság fokozásához. Tehát nem, nincsen ellentmondás a két tényező között. Ugyanakkor, hogyha a kormányok magán javakat tulajdonítanak ki, illetve ö, sajátítanak ki, ez nem járul hozzá általában a hatékonysághoz vagy az igazságossághoz. A kulcsüzenetek, a mezőgazdasági befektetések, és ezzel le is fogom zárni, talán a legfontosabb hatékony eszközei a szegénység csökkentésének és az éhezés és éhezés visszaszorításának. azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan formáljuk a szakpolitikai környezetet ezekben a tekintetekben olyan értelemben, hogy ez ösztönző legyen a, a gazdálkodók számára a beruházásra. A jó befektetési környezet szükséges, de nem elégséges. Mindkét oldalra összpontosítani kell a kis gazdálkodókra és a nagy befektetők helyzetére is. A kormányzatoknak a közjavakra kell összpontosítaniuk, és nagyon sok munkát kell tenni annak érdekében, hogy jobb adatokat tudjunk begyűjteni a befektetésekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogy túlszaladtam egy kicsit az időmön. Nagyon szépen köszönjük. Nyilvánvalóan itt bele harapunk a többiek hozzászállásába. Most nem asszony kap szót 7 percben. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Stine Gunemárnak hívnak. Az Eko nevű civil szervezetnek dolgozom Hollandiában, most viszont a Concord nevében szólalok fel. Ez a 27 tagállamban található civil szervezeteket összefogó ernyőszervezet. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az eseményre, és hogy elmondhatom a véleményemet az élelmiszerbiztonságban és az ehhez szükséges beruházások kapcsán. Az élelmiszerek hozzáféréséhez való jog az emberi méltóságról szól, nem pedig arról, hogy a megmaradt élelmet osszuk szét, vagy jótékonykodjunk. Ennek értelmében nagyra értékelem, hogy a, az imént bemutatott jelentése rámutat arra, hogy főként a kisgazdák és a kistermelők állnak a középpontban. Őket kell egyfajta kiindulási pontként kezelnünk meg kell néznünk ezen túlmenően azt, hogy hogyan tudjuk a beruházási környezetet javítani, hogy a kisgazdák, kistermelők el tudják látni önmagukat és családjukat. A civil szervezetek megpróbáltak támogatni a kisgazdákat, kistermelőket abban, hogy ők válasszák meg annak eszközét, hogyan tudják a termelékenységüket növelni, és hogyan tudnak jobban hozzáférni a helyi és regionális piacokhoz. Mi azt szeretnénk, hogyha a termelők a saját gazdaságukba tudnának beruházni, és fair árat kapnának a terményeikért. Szeretném elmondani, hogy Európa és önök, mint képviselők mit tehetnek azért, hogy mindez megvalósuljon. Először is itt van az élelmiszerbiztonsági politikai keret, a KAP, tehát közös agrárpolitika, továbbá a római tárgyalások, a felelősségteljes agrárberuházásokról és a politikai koherencia. Fontos természetesen, hogy ez a téma az összes politikában szerepet kapjon. Az élelmiszerbiztonsági politikai keret 2010-ben került elfogadásra, ez egy nagyon fontos dokumentum. Ugyanakkor azonban a tanács már közel három éve kéri, hogy egy megvalósítási terv, végrehajtási terv készüljön, és ez még nem készült el. Fontos lenne, hogy ez kiemeljem a három fő pillérét ennek a politikának. A lényeg az lenne, hogy az Európai Unió legfőképp azokat segítse, akik éheznek, és a kistermelőket is, főként a nőket helyezze bármely megközelítés középpontjába, és figyelembe vegye őket a politikák kialakítása, a végrehajtása és a monitorozás során is. Emellett fontos lenne továbbá a kutatás is, a makroökológiai termelés és a biodiverzitás biztosítása fontos tényezők lennének ebben az értelemben. Emellett fontos, hogy a helyi regionális és a nemzetközi piacokon megfelelő körülmények között tudjanak működni a termelők. Továbbá természetesen nagyon fontos biztosítani a koherenciát a végrehajtási terve és a következő cselekvési tervek között, amelyek az élelmezésre és a táplálkozásra vonatkoznak. Ezért mi azt kérnénk önöktől, hogy növeljék a nyomást a bizottságon, hogy a végrehajtási tervet mielőbb készítsék el a tagállamokkal együtt, és ez a terv tükrözze az élelmiszerbiztonsági politikai keret prioritásait. Emellett a végrehajtási tervnek ki kell térni a monitorozásra is, konkrétan meg kell határoznia a tagállamok feladatait, és biztosítani kell a tagállamok elszámoltathatóságát, a pénzek ellenőrzését, és a különböző tagállami cselekvéseket koordinálni is kell egymással. Ami a kapot illeti, 2010 óta tart ugye a kap reformja. A Concord több alkalommal is felhívta az elmúlt években a figyelmet arra, hogy környezetbarátabbá kell tenni ezt, a politikát, és csökkenteni kell a piac torzító hatását. Az Európai Unió nagy mértékben függ a szója behozataltól, hogy az állattenyésztést fent tudja tartani. Ez káros hatással van a természeti erőforrásokra, és más egyéb negatív következményei is vannak. A kistermelők látják ennek elsősorban a kárát, és a nagy cégek profitálnak ebből. Hoztunk is egy anyagot magunkkal, a terem hátuljában található, ez világosan mutatja a helyzetet. Márciusban a plenáris ülésen a képviselők egy része próbálta elérni, hogy részletesebb hatástanulmányok készüljenek, illetve a vetésforgó elterjesztésének kérdése is felmerült, hogy ezáltal csökkenjen a szója behozatal szükségessége. Ez összhangban van azzal, amit a DEVE szakbizottság és az MB szakbizottság is kért korábban. Kérjük önöket, győzzék meg agribeli az Agri Szakbizottságbeli kollégáikat arról, hogy mindez rendkívül fontos, fontos, hogy a kap a környezeti és más egyéb politikákkal is összhangban legyen. Visszatérve, visszatérve a CFS-re, A CFS, azaz KUB, rendkívül fontos az említettek szempontjából. Nagyon fontos, hogy a kistermelők is beleszólhassanak a politikai vitákba. Jelenleg egy konzultációs sorozat indul a felelős mezőgazdasági beruházásokról. Elengedhetetlen, hogy koherencia alakuljon ki az EU-s támogatások között összességében. Szeretnénk önöket arra kérni, hogy egy európai e, álláspontot dolgozzanak ki, amely a korábbi EU-s álláspontokkal összhangban van, amely az élelmiszerbiztonságot hivatott növelni, amely figyelembe veszi a SZOFA ajánlásait, és amely összhangban van azzal az alapelvel is, hogy alapvető jogként kell kezelni az élelemhez való hozzáférést. Rendkívül fontos továbbá, hogy minden intézkedés összhangban legyen az általam már említett élelmiszerbiztonsági, vagy élelmezésbiztonsági kerettel, ami a táplálkozás és az élelem ellátás vagy élelmezés összefüggését illeti, mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk ezt a kapcsolatot. Bármilyen beruházást eszközölünk a mezőgazdaságban, annak kihatással kell lennie a táplálkozásra, annak minőségére, ugyanakkor azonban fordítva is igaz ez, tehát amit a táplálkozás jegyében teszünk, jótékony hatással kell, hogy legyen a kistermelőkre, és tudjuk, hogy az Európai Unió a táplálkozás területén előrelépést tervez, a bizottság tervez egy nyilatkozatot ebben a témában, ezért szeretnénk, hogyha önök reakcióként vagy reagálva erre a nyilatkozatra készítenének a maguk részéről is egy dokumentumot. Utolsó pont, két másodpercen van még, mindannyian tudjuk, hogy a politikai koherencia, illetve a politikák koherenciája rendkívül fontos az élelmezés biztonság szempontjából, hiszen ez a téma több politika meccéspontján helyezkedik el. Ezért rendkívül fontos tehát a különböző politikák összehangolása. Szeretnénk önöket képviselőket kérni, hogy a más szakbizottságbeli kollégákkal együtt dolgozzanak azon, hogy olyan kereskedelmi, mezőgazdasági és környezeti politikákat alakítsanak ki, amelyek jótékony hatással vannak az előrelépés szempontjából az élelmezés biztonságban. Nagyon szépen köszönjük, a képviselők kapnak szót, Görenc úrral kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném a két előadónak megköszönni ezt a nagyon érdekes előadást. A FAO képviselője előadásával kapcsolatban most hallom először ilyen világosan azt az összefüggést, hogy a megemelkedett ár és a termelési kedv között igenis ilyen szoros kapcsolat van. Ez annyira banális, hogy nem is kellene emlékeztetni rá. Nyilvánvalóan ez a követendő politikát illetően is figyelembe véve, hogyha a megemelkedett árak ezt jelentik, akkor az alacsony árak azt jelentik, hogy nem ösztönzik a termelésre a gazdálkodókat. Tehát, hogyha a gabonának olyan magas ára van, mint van, tehát naponta egy dollárt jelenthet, és hogyha tíz évvel ezelőtti helyzethez hasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy mennyivel kevesebbet keres egy gazdálkodó. Épp ezért nagyon fontos ezt az aspektus figyelembe venni. Mivel a világ a gazdasági liberalizmus felé és a határok megnyitása felé fordul, akkor felmerül a kérdés, hogy olyan árpolitikát folytatunk-e, amely eléggé érdekes a leggyengébbek számára, vagy pedig egy olyan mezőgazdasági politikát folytatunk, amely a védelmet biztosítja. Tehát a azt hallottuk, hogyha egy nap meg akarjuk oldani az élelmiszerellátási problémákat, akkor a gazdálkodókat kell támogatni. Tehát, hogyha ugyanazt az árat biztosítjuk a gabonának, akkor Franciaországban és Kínában lesznek nagyon nehéz időszakok, ahol több gazdálkodónak el kell hagynia a szakmát. Köszönöm szépen. Kostesz Lasztra úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a FAO részéről és a Concord részéről az előadásokat, illetve a két felszólalást. Korábban az élelmiszerellátás biztonságával foglalkozó bizottságban szó volt a mezőgazdasági szövetkezetek fejlesztéséről. A FAO szeretne ezzel a lehetőséggel foglalkozni, hogy ezek a szövetkezetek is választathatnak bizonyos kérdésekre az élelmiszerellátással kapcsolatosan. Aztán, ami a föld kiosztását illeti, ezen a területen nagyon sokat kell még tennünk, mert ez Görinc úr által elmondattakhoz nagyon kapcsolódik, hiszen a diverzitást kell biztosítani, vagy pedig az, hogy a leghatékonyabban termeszthető növényt termesszék azon a területen. Tehát ez a két tényező két nehézséget is vet fel. Aztán egy harmadik nehézség, amit sokszor látunk, amikor különböző helyeken járunk, az infrastruktúrákhoz kapcsolódik. Sokszor a gazdálkodó nem tudja piacra bocsátani a termékét, és talán ez az egyik legnagyobb probléma, hogy hogyan tudják a piacra kiutatni a termékeiket a gazdák. Weiger úr. Nyilvánvaló, hogy a reflexeink hasonlóak. Mi is hasonlóan gondolkodunk arról, amit az imént elmondott. A grafikonok azt mutatták, hogy az élelmiszer árak tendenciózusan növekednek, és ez jó tendencia lehet a termelők számára, de volna egy kérdésem. ezen a trenden belül, a, az árnövekedési trenden belül, amiről őszintén szólva úgy gondolkodom, hogy ez egy támogatandó jelenség, általánosabban úgy gondolom, hogy túl olcsó az élelmiszer. És a termelők többsége nehézségekkel küzd, pontosan az árak alacsony mi volt a miatt, de a kérdésem az volna, hogy ön szerint az ár növekedésnek milyen része jut el a termelőkhöz? És mely része vész el a különböző kereskedők, spekulánsok kezei között, különböző közvetítő fázisokban a termelő és a fogyasztó között. Alapvetően ez lett volna a kérdésem. Köszönöm. Merci beaucoup. Je pass... Köszönjük szépen. Először Leonardi úr kap szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük ennek a jelentésnek a megjelenését. Mi Rómában jelen voltunk ennek a jelentésnek az elindításának, hiszen a beruházások szintjét és minőségét illetően nagy eh, előrelépéseket eh, jelentett. Stamolis úrral egyetértünk sok megállapodásában. Eh, mi részt vettünk méghozzá aktívan az élelmiszerellátás biztonságáról szóló tárgyalásokban, és a különböző G20 és más találkozókon. Például a G20 keretében 2011-ben megegyeztek a mezőgazdasági miniszterek, hogy a francia soros elnökség, és aztán a mexikai G20-as elnökség során nyomon követjük az állami és magán partneri kapcsolatokat és a kisgazdálkodóknak a kérdését. Továbbra is foglalkozunk a kockázatkezeléssel. Ezen kívül az élelmiszerállátás biztosága és a termelékenység szempontjából a legkiszolgáltatottabb csoportokra figyelünk. A termőterületek, a halászati területek és az erdők területét is nyomon követjük, és az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket is nyomon követjük. Beszéltünk az önkéntes keretről, amely eh, nemzetközileg eh, eh, megállapodott elveket tartalmaz, amire szükség van a mezőgazdasági befektetés beruházás szempontjából, hiszen az emberi, a természeti erőforrásokat, az emberi jogokat is figyelembe veszi többek között. Épp ezért mi áprilisban egy szemináriumot szervezünk, elsősorban azért, hogy megnézzük, hogy Fekete Afrikában a magánbefektetések, beruházásokkal mi történik. Tehát, hogy az európai cégek és az afrikai eh, mezőgazdaság eh, hogyan működik együtt. És figyelembe veszük azt is, hogy a eh, kormányok és a magáncégek integrált értékláncolatokat hozhatnak rétje Afrikában a gazdálkodóknak központi szerepet kell játszani, támogatjuk a szövetkezeti mozgalmat és a szövetkezeteket, és bevon, akarjuk vonni a gazdálkodókat a változásnak a folyamatába. Különösen Afrikában fontos ez, ahol a beruházásokat, a beruházások nagyságrendjét növelni kell. Hiszen láthattuk már, hogy a szegénység megszüntetésével, a piachoz való hozzáféréssel kapcsolatban e, ez mennyire fontos, mind regionális, mind nemzeti e, szinten. A Maputói e, nyilatkozat évfordulóján fontos ez a változás Afrikában, és a családi gazdálkodás évének során fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, és a donoroknak a tevékenységet nemzetközileg is összehangoljuk. Végül pedig a, fejlesz, a fejlődő országoknak is a mezőgazdaságot az egész gazdasági folyamatban figyelembe kell venni elsősorban a kisgazdálkodóknak a támogatásán keresztül. Mi tovább folytatjuk a párbeszédet a regionális gazdasági szervezetekkel és az Afrikai Unióval intézményközi keretet szeretnénk létrehozni az állami és magán kezdeményezések összehangolására. Az FAO, az IFA mindezekben fontos szerepet játszik. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon fontos lépés a nyomonkövetési tevékenységekben, és folytatjuk a különböző bizottsági szolgálatokon keresztül, hogy az előre haladást a kap, a kereskedelmi politika, az energiapolitika területén közzé tegyük, és 2013-ban az idei kérdésekkel is foglalkozunk. Merci beaucoup, monsieur. Nagyon szépen köszönjük, Stamolis úr. Nem tudom, 5 percben akar-e még hozzászólni? Very much. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a kérdéseket, és azt, hogy lehetőséget adtak ezzel nekem arra, hogy olyan kérdésekre is kitérjek, amelyekre nem nagyon jutott időm. Az első kérdés, és az utolsó, kapcsolódnak egymáshoz véleményem szerint, vagyis amikor a reál árak csökkennek, akkor ez azt is jelentheti, hogy kevesebb erőforrás jut el a mezőgazdaságba, és máshol növekednek, növekedik a hatékonyság, vagyis a fejlődő országokban csökkennek az árak, és ez nem teszi lehetővé a fejlődő országok termelőinek, hogy az alacsony árakkal versenyezzenek a világpiacon. A második kérdés az egyfajta ék. A gazdálkodók által elérhető árak és az fogyasztói árak között. Ez a fajta ék különböző okokból jön létre. Az egyik fejlettségi különbségek, infrastruktúra hiánya, jól szervezett piacok hiánya, a második pedig a közvetítőkre vonatkozó kérdés, vagyis nem feltétlenül versenyképesek a piaci struktúrák. Nagyon nagy különbségek adódhatnak egy tehát, és a harmadik kérdés a különböző országok belpolitikájában mutatkozhatnak meg ezek a különbségek, mint olyan tekintetekben, mint az élelmiszeripari vagy élelmiszer termelésre vonatkozó támogatások, és ezek is hozzájárulhatnak a különbséghez. Vagyis nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy a hátországban az árak egyáltalán megközelítsék a határnál fennálló árakat. A következő kérdés kapcsolódik ugye az árnövekedéshez. Egy fokozatos árnövekedés már 2003 óta folyamatban van. A világpiaci árak fokozatosan növekedtek, és vannak olyan harmadik világbeli országok, illetve fejlődő országok, amelyek ebből előnyt tudtak kovácsolni és extenzív mezőgazdasági termelésbe kezdtek, de aztán láthatjuk, hogy az legszegényebb térségekben ez nem történt meg. Kiterjesztették a gazdálkodást, a földművelést, de a termelékenység nem fokozódott. Aztán ugye ott volt az árrobanás, illetve a hullámzás, az árvolatilitás, ami különböző piacokon 2007 után nagyon jellemző volt, ez senkinek nem jó. Az ilyen árobanások, illetve a bizonytalanság, a hullámzás, ez nagyon veszélyes lehet, különösebben olyan helyzetekben, amikor a termelőknek nincsenek meg az eszközeik ennek a kezelésére. És aztán, amikor az energia árak felmentek, akkor még gyakorlatilag a golfpályákat is felszámtották az Egyesült Államokban, hogy kukoricát vessenek, és ugyanilyen változásokat gyorsan nem lehet elérni fejlődő országokban. Tudjuk, hogy az áróbanás a fejlődő országokban a nettó élelmiszerfogyasztók számára hátrányos, és a legtöbben nettó élelmiszerfogyasztók, és olyan eszközökre van szükség, amelyek választ adnak a termelők gondjaira is, illetve a legszegényebb országokban élő népesség problémáira is. Kulcsfontosságú a mezőgazdasági erőforrások fokozott hatékonysága a környezetvédelmi okokból is, és azért is, hogy ne legyen szükség túlzottan nagy árnövekedésre a profit biztosítása érdekében, és pontosan ezt mondjuk ebben a jelentésben, hogy kritikus jelentőségű ez a befektetés. A monokultúrákkal szemben jelen van a diversifikáció. Nincsen egy egyszerű recept erre. A jelentésből is pontosan az derül ki, hogy mindkét fajta termelésre szükség van. Vannak olyan termelők, akik például kockázati okokból diversifikálják a termelést, vannak olyanok, akik inkább vállalják a kockázatot a profit érdekében, és a monokultúrára pontosan azért térnek át, mert ott vannak az ösztönzők. Véleményem szerint nem lehetünk dogmatikusak a mezőgazdas termelése egyetlen formájával kapcsolatosan sem. Szükség van az élelmiszer termények és a szántóföldi termények termelésének fokozására is. Egyetértek, hogy számunkra túlságosan olcsó az élelmiszer, ezért van az, hogy 30%-a az élelmiszereknek gyakorlatilag elpocsékolódik már az ellátási láncban, mert túlságosan olcsó számunkra. A jövedelmünknek 5-6%-át költjük el élelmiszerre, de ugyanez nem igaz azokra, akik 60-70%-át a jövedelmüknek élelmiszerre költik, és számukra egy 10%-os árnövekedés is katasztrófát okozhat. Az infrastruktúrával kapcsolatosan teljesen egyetértek, és ez a jelentésben is megjelenik ez a, az érv, hogy ahelyett, hogy a feljövődő országoknak politikailag motivált támogatási rendszereket kellene létrehozniuk, inkább az infrastruktúrára kellene összpontosítaniuk. Ez az egyik legfontosabb tanulság a mezőgazdasági támogatások történelméből, már ami a fejlődő országokat illeti. Aztán végül a szövetkezetek. Igen, mi erre igent mondunk, de az új típusú szövetkezetre. Elnézést kérem, röviden szóljon, mert a Concord részéről is szeretnének majd szót kérni egyre koncentráltabb a kiskereskedelem, és ezért nagyon fontos, hogy a szövetkezeti mozgalom működjön, és koncentrálni tudják a, az elosztást és a kiskereskedelmi értékesítést, de nem a régi fél, fajta szövetkezetekre gondolok, ez inkább egy politikai mozgalom, hanem újfajta üzleti alapú szövetkezésre. Én vagyok egyébként az Élelmezés Biztonsági, Biztonsági Bizottságnak a titkára, és nagyon fontosnak tartom, hogy itt felszólalhatott a CFS fontosságával kapcsolatosan a civil társadalom egy jeles képviselője. Ugyanakkor nem lett volna szabad túlépni a rendelkezésre álló időt. Nagyra értékelem az elhangzott megjegyzéseket, és szeretném az Európai Uniót még egyszer felszólítani arra, hogy legyen koherens a különböző álláspontjai tekintetében. A G8-G20-as politikai folyamat keretében is az élelmezés biztonságról esik szó. Nagyon fontos, hogy a kistermelők is szóhoz jussanak, szót emelhessenek. Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a G8 és a G20-as keretén belül is olyan álláspontot képvisel, amely koherens a közös kül- és biztonságpolitika területén képviselt álláspontjával. Szeretném, a, szeretnék kitérni a magas élelmiszer árakra is, csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy a magas élelmiszer árak nem jelentik azt szükségszerűen, hogy magasabb jövedelem mm, üti a termelők markát. Aztán, ami a PPP konstrukciókat illeti, szeretnék ismét emlékeztetni annak szükségességére, illetve arra, hogy még mindig rendkívül fontosak a kistermelők szükségletei a PPP konstrukciókon belül is, ami a monokultúrákat illeti, illetve a vetésforgó kérdését. Mi úgy gondoljuk, hogy a fenntartható termelés az elsőrendű cél. A fenntartható ö, gazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás, igen, nyilvánvalóan nagyobb hozamra van szükség, ez mindenképpen így van, ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy jelen pillanatban a termelés 30%-a hiába való, azaz rendkívül sok élelmiszert dobunk ki, más szóval, hogyha ezt csökkenteni tudnánk, akkor nem kellene akkora mértékben növelni a termelést. Euh, Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, Stamulus, Éres, Onema asszony és hogy megosztották velünk ezeket a nagyon hasznos információkat, hiszen a munkánk szempontjából ez nagyon fontos. Köszönjük azoknak is, akik részt vettek ebben. Most pedig áttérünk az utolsó napi rendi pontra. Michael Cashman kollégánk itt van, tehát most mutatja be a jelentés tervezetét a kotonai megállapodás második módosításáról. Itt egy jóváhagyási eljárása van szó, tehát ne vesztegessük a szót, átadom Kesmeny úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni, ugyanis ezt a kérdést már, ezt a módosítást felülvizsgálatot már többször megvitattuk és nagyon örülök, hogy Klaus Rudicshausen itt van, hiszen ő is tárgyalt erről, és hallott engem is többször, hogy e, dicsértem a kiváló munkát, és ugyanakkor megosztottam az aggájainkat a négyes cikkel kapcsolatban. Ezt persze nem kritikaként fogalmazom meg, hanem stratégiaként, hiszen én a jelentés tervezetemben ezt javaslom. Nagyon fontos, hogy következetesek legyünk. A parlament következetesen lép fel ebben a kérdésben, és a bizottság mind a tárgyalói és a biztos maga eh, szintén ilyen következetesen kell, hogy eljárjon a négyes, a nyolcas cikk eh, felülvizsgálatára, és a szexuális irányultság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma területén. Ugyanis emlékeztessünk a Lír királyban arra a csodálatos mondatra, amikor a lányának azt mondja, mert a lánya azt mondja neki, hogy nem szereti, és erre azt mondja Lír király, hogy semmi sem következik a semmiből. Tehát nekünk az Európai Unióban és az egész világban, túl, mivel túl gyakran látjuk, hogy a kereskedelmi tárgyalások és megállapodások eh, fel, eh, feláldozzák az alapvető emberi jogokat az élelmiszerhez való eh, hozzájutás jogát gyakran figyelmén kívül hagyják azért, hogy megkössék ezeket a nagyszerű megállapodásokat, amelyek gazdasági hatással, előnyökkel járnak. Nos, röviden, tudjuk, hogy mi a jogalap, a 95-ös szikke a kotonai megállapodásnak, és kétszeri felülvizsgálat történt, az utóbbi 2009 májusában. És a mostani felülvizsgálatnak az oka az, hogy megőrizzük a partnerségi kapcsolatot az AKC és a partner országok között, amely e, egy korábban nem látott jelleget mutat, és hogy figyelembe vegyük a nemzetközi és az AKC-EK e kapcsolatok alakulását hiszen nagyon fontos mindkét fél számára a politikai intézményi dimenzió, amely állandóan változik, és épp ezért a felülvizsgálatba bele kell venni. A gazdasági együttműködés, a regionális integráció, az ECOS különösen, a finanszírozás fejlesztése, e, e, és az irányítás kérdése. A bizottság, mint mondtam, tárgyalásokat vezetett, a tanács aláírta, de mind az EU és AKC országoknak ratifikálni kellett volna már, de nem mindegyik tette ezt meg. Épp ezért az Európai Parlamentnek jön most az egyetértésének a meghozása. Tehát nem tehettük ezt meg, hogyha azok a tagállamok, amelyek még nem ratifikálták, azok nem teszik ezt meg de azt hiszem, hogy a politikai jelzés, amelyet a ratifikáció utolsó lépésekében küldünk, nagyon fontos mind a 27 tagállamnak és az AKC államoknak. A megállapodásban nagyon sok nagyon jó dolog van, a millenniumi fejlesztési célokat, említik, a fejlesztési politika következetessége, a halászat kérdése, a regionális integráció és a helyi hatásságok és a civil társadalom szerepe. Ezt nem csak én, hanem mások is kifejezték, például Zsoli asszony jelentésében 2009. decemberében. Ugyanakkor a végső szövegben nem foglalkozunk minden kérdéssel, például a tisztességes kereskedelem, az illegális bevándorlók kérdése, ugyanis, hogyha fenntartható fejlődést akarunk, akkor ezeket is figyelembe kell venni. Számunkra a legfontosabb, és ezt több állásfoglalásban is megfogalmaztuk, hogy a tárgyalások az emberi jogi záradékokat ban ne engedjen a nyolcas cikk alapján. A politikai párbeszédet nem megfelelően fogalmazták meg a parlament kívásának megfelelően, csak az ENSZ emberi jogi nyilatkozatának kettes cikke szerint alakították el. Tehát például a szexuális irányultság kérdése nem szerepel. 38 AKC országban ugyanis a homoszexualitás még bűncselekménynek számad az LGBT emberek számára eh, megalázó bánásmódot eredményez. Épp ezért nagyon fontos, hogy eh, erős jelzést küldjünk, hiszen mindenfajta megkülönböztetés köztük a szexuális irányultság alapján történő megengedhetetlen hiszen hogyha ezt nem tesszük, akkor tulajdonképpen elfogadjuk a e- világ bizonyos országain ezen cselekményeknek az elítélését. Tehát a leszbikus, meleg, transzexuális vagy biszexuális embereknek a kérdését fel kell vetnünk az emberi jogi főbiztossal, Pivax biztos orral is tanácskoztunk, de az AKC ugyan megjelent, e, de az utolsó percekben kivonultak, mert ezt a kérdést azt mondták nem tárgyalhatják. E, AKC országok nagyköveteivel is beszéltem, ahol akik azt mondták, hogy a e, cikke, 8-as cikkben, 8-as bekezdésben, a négyes es Eh, a 8-as cikk 4-es bekezdésében eh, mi történik ezzel a kérdéssel. Tehát az, a, ez azt jelenti, hogy az állampolgárok képviselőinek a tevékenysége eh, semmit sem ért. Tehát ezt a tendenciát meg kell fordítanunk. Reméljük, hogy az összes frakció a szakbizottságban és a parlamentben erős jelzéseket küld hogy amikor emberi jogokat sértenek meg, akkor nincsen hierarchia köztük, tehát hogy bizonyosokat feláldoznak mások érdekében. Egy 27 tagú unióban ez nem lehet, hiszen ez az unió a második világháború hamujából, hamujából kelt életre, és épp ezért nem engedhetjük meg, hogy a másságot büntessük. Épp ezért fogalmaztam meg ilyen erősen azt, hogy, és ezt azért nem szívesen tettem meg, hogy a következő feltételek mellett fejezzük ki erős fenntartásainkat olyan részeivel kapcsolatban ennek a jelentésnek, amely nem tükrözi az Európai Parlamentnek a nézeteit, és a harmadik felülvizsgálat átdolgozás alatt kifejezetten be kell vezetni a hátrányos megkülönböztetés tilalmát a négyes cikk nyolcas bekezdése alapján és a jelentésben foglalkozom más olyan kérdésekkel, amik még megoldandók, hiszen ezekkel is foglalkozni kell a tárgyalóasztalnál. Köszönöm szépen, elnök asszony, készen állok a kérdések eh, be, eh, megválaszolására, még ha eh, Shakespeare-el is kapcsolatos. Cashman úr, már is el kell mondanom, hogy a 8-as bekezdés 4-es cikkét támogatom. De most a bizottság kap szót. No. Nem? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy néhány szóban reagáljak az elhangzottakra, Kásman úr bevezetőjére. Én nem tudok Shakespeare idézetekkel dobálózni, de nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, mert nagy öröm, hogy ezt a felülvizsgálatot megtárgyalhatjuk, ez nagyon fontos tapasztalat volt számunkra, és köszönöm a pozitív észrevételeket, amelyekkel élt. A felülvizsgálat gyakorlatilag technikai adaptációnak indult, és aztán egyre lényegesebb rétegeket érintett, ezért nagyon köszönöm, hogy rámutatott azokra a vonatkozásokra, ahol lényeges előrelépést tudtunk aztán elérni. Számomra sok szempontból ez azt is jelezte, hogy a partnerség erős, és egy élő partnerség, ami továbbfejlődhet, és ezt a jövőben is figyelembe kell vennünk. Nyilvánvaló, hogy nem tudtunk mindent elérni, amit célként magunk elé tűztünk, és erről a jelentéstevő is beszélt, például a költségvetési átláthatósággal, vagy a belföldi erőforrások mozgatisításával kapcsolatosan nem tudtunk mindent elérni, amit szerettünk volna. De ott nagyon ambiciózusak is voltunk az AKC partnerekkel szemben, bizonyos elvárásaink tekintetében. Talán az egyik legnagyobb sikerünk az a kereskedelmi fejezetnek teljes átírásához kapcsolódik. Némi előrelépés történt, de legalább tisztában látunk, hiszen egy olyan megállapodásunk volt, ami a valósághoz már egy csak elég lazán kapcsolódott, és itt is úgy érzem, hogy jelentősen sikerült a helyzetet javítani. Ami a fenntartásokat illeti, amelyekről a jelentéstevő szintén említést tett, tudatában vagyunk, hogy nem tudtuk minden célkitűzésünket teljesíteni, és a tennivalóink listáján sok minden szerepel még, amit majd a következő felülvizsgálatkor kell megvizsgálni. A nyolcadik cikkel kapcsolatos legfontosabb érveivel kapcsolatosan elmondanám, hogy nem értek azzal egyet, hogy a politikai párbeszéd nem működik, vagy megreket volna. Pontosan azokat a kérdéseket vetjük fel ebben a dialógusban, amelyel kapcsolatosan ön is nagyon nyíltan érvelt. A politikai párbeszédben elértük, hogy a kormányzatokat bevonjuk ebbe az eszmecserébe példaként. A közelmúltban politikai párbeszéd zajlott Ugandában az elnökkel ezzel a témával kapcsolatosan, úgyhogy Szó sincs róla, hogy ez a téma teljesen lekerült volna a napirendről. Egyedileg készen állnak arra, hogy egyeztessenek erről a témáról, de a 79-80 ország közös álláspontra nem tud helyezkedni. Ez nyilván probléma, érezzük az ellenállást, ezt nagyon nehéz áttörni, de egyenként, egyénenként tudunk egyeztetni az országokkal, és előfordul, hogy nagyon jó előrelépést tudunk elérni, és biztosítanak bennünket arról, hogy próbálnak előrelépést elérni a problém, az ilyen problémák terén, tehát a valóságban nem annyira rossz a helyzet. Ami az elveket illeti, nem akarok a részletekbe bocsátkozni, erről sokat beszéltünk már. A bizottság, ezt ön is tudja, egyértelműen amellett van, hogy a 8. cikk 4. bekezdésének jelenlegi szövege kifejezetten szól a szexuális orientáció alapján történő megkülönböztetésről. Az eh, erre vonatkozó ENSZ szövegből indultunk ki, azon túl nem mehetünk ebben a tárgyalási folyamatban, hiszen majdnem ezen fenek lettek meg a tárgyalások, ez eh, töréspont volt a tárgyalások során, úgyhogy valahol döntést kellett hoznunk e a folyamat egy bizonyos pontján, hogy meg akarjuk-e engedni, hogy ezen a ponton megrekedjenek a tárgyalások, úgyhogy továbbra is meggyőződésünk, hogy a nyolcadik cikk negyedik pontja foglalkozik ezzel a kérdéssel, és egyébként a politikai párbeszédek során folyamatosan felvetjük ezt a kérdéskört, és ilyen alapon zárjuk le a, a tárgyalásokat hogyha egy harmadik felülvizsgálat is lesz, és ehhez a felek hozzájárulnak, akkor ez olyan kérdés lesz, amelyet napirendre fogunk venni. A bizottság a plenáris szavazás kapcsán ilyen kötelezettségvállalást is el tud fogadni. Ennyit tudok csak erről a témáról egyelőre mondani, de világosan tudjuk, hogy ez egy folyamatban lévő ügy, megoldatlan kérdés, és a jövőben foglalkozni kell vele, akár a harmadik felülvizsgálaton túlmenően is, hogyha 4-5-6 év múlva arról kell beszélnünk, hogy 2020 után mi történik, hiszen most még csak 2015-ről, 16-ról, 17-ről beszélünk, mire a megállapodást megerősítik, majdnem, hogy le fog járni ez a felülvizsgálat, úgyhogy az ilyen kérdésekről majd tárgyalnunk kell a jövő tekintetében, és nagyon hasznosnak tartom e tekintetben, hogy ön is aktívan egyeztet az AKC nagykövetekkel, és ki kell használni az időt a következő felővizsgálatig, hogy előkészítsük a terepet. A legutóbbi tárgyalásokon az AKC országok egyszerűen azt mondták, hogy nincsen ezzel kapcsolatosan közös álláspontunk, ezért nem tudunk e, erről tárgyalni mivel a partnerországok közül egyesek soha nem fognak hozzájárulni ehhez az állásfoglaláshoz, úgyhogy ebből sokat tanultunk. Elő kell készíteni a terepet a következő tárgyalási körre, amikor ez szóba kerül. Az biztosítandó, hogy ne az egész fronttal szemben mozogjunk, hanem az AKC csoporton belül differenciálni tudjuk az álláspontokat, és ez alapján tudjunk előrelépni és zárószóként még szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek azért, hogy engedi, hogy tovább haladjon ez a folyamat a megállapodása kapcsolatosan, hiszen pozitívan fogalmaz ezzel összefüggésben, úgyhogy köszönöm, hogy az egyetértésre tesz javaslatot, és remélhetőleg a konszenzus mellett fog a parlament végül szavazni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Görens úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Michaelnak, hogy ilyen világosan megfogalmazta a jelentésének a fővonulatait. És azt is, hogy milyen előrelépést láthatunk ebben a témában. De nem tudom, hogy az megállapodásnak az újra nyilvánosságra hozzátalált kellene-e javasolni. Ugyanakkor a 8-as cikk 4-es bekezdésével kapcsolatban úgy látja Michael, hogy ez lefedi a hátrányos megkülönböztetés tilalmát a homoszexualitással kapcsolatban. Én is így látom. Azt hiszem, hogy világosan meg kell mondani, hogy az AKC számára ez nem tárgyalható. Ezt állandóan emlegetni kell. Tehát nyilvánvalóan az egyetlen megoldás, hogyha mi pont az ellenkezőjét mondjuk. Hát ha nem is ma, a jövőben ezt a kétértelműséget meg kell oldani. Nem lehet mindegyik alkalommal ugyanolyan állásponttal hozzáülni a tárgyalóasztalhoz amikor Michael néhány Ákácsi ország nagykövetével összeült, azt mondták a nagykövetek, hogy hogy a homoszexualitás elítés, elítélését, az tulajdonképpen a gyarmatosítóktól örököltük, tehát ők vezették ezt be. Tehát e, nekünk is épp ezért alázatosan kell ennek a kérdésnek a tárgyalásához viszonyulni. Ugyanakkor ezen túl kell lépni. Nagyon köszönöm Michaelnek, aki ezt a kérdést nagyon érzékenyen e, kezelte, hiszen az alaphozállásunkból egy ottányit sem akart engedni, ugyanakkor eléggé gyakorlatiasnak kellett lennie, hogy a parlamentnek biztosíthassa azt, hogy ratifikálja ezt a megállapodást. Az a országok, amelyek nehézségekkel néztek szembe a Michael jelentésével kapcsolatban, azok számára fontos lenne, és számunkra is, hogy a különböző nézetkülönbségeket, nézeteket közelítsük. Épp ezért az értelmezésről kell tárgyalnunk, tehát hogy hagyjunk egy értelmezési tartományt, amely lehetővé tenni a megoldást. Végül pedig remélem, hogy 2020 után az AKC megállapodáshoz hasonlóan bizonyos aspektusokat meg kell változtatni, de a közösségi vívmányokat biztossá kell tenni. Mert hogyha egy másik kereten belül, más afrikai kereten belül kell cselekednünk, akkor az eléggé üres keret lenne. Tehát Michaelnak a megállapításait, megállapításait osztom, és az ajánlásait. Elnök, köszönöm szépen. Klaus úr, szeretne még hozzászólni? Nem. Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Sárnak is eh, az álláspontját. És köszönöm szépen a támogatást is. Eh, teljesen konzisztens volt mindebben, ugyanez igaz a szakbizottság többi tagjára is. Klausnak mondom, egy kicsit máshogy látom a dolgokat, és remélem nem bánja, ha azt mondom, hogy én ezt eh, homoszexuális férkik, férfiként mondom, szület, születhettem volna én is Ugandában, Kamerunban, Nigériában, vagy bármely más országban, ahol jelen pillanatban nemhogy véget vetnek a diszkriminációnak, so, sokkal inkább elterjed az. Volt egy találkozó az elnökkel, igen, de mi történt? Továbbra is fennáll a kockázat, továbbra is fennáll a veszély az emberek életére. Nigériában nem javulnak a dolgok, romlik a helyzet, Kamerunra ugyanez igaz, egy évvel azután, hogy David, David Kétót, ezt a nagy LGBT aktivistát megölték, igazságszolgáltatás elé állították a gyilkosát? Nem. Nézzék meg a Kúcsú című dokumentumfilmet. Ez az ugandai LGBT aktivistákról szól, és Afrikában, ahol ilyen sokan szenvednek Hogyan lehet az, hogy ott valahol mégiscsak örömöt lelnek az emberek a helyzetükben, és megpróbálnak az örömből erőt meríteni, és főként az utolsó jelenetre hívnám fel a figyelmet ebben a filmben. Megpróbálták a meggyilkolt aktivista testét visszaszerezni, és megpróbálták megfelelő körülmények között eltemetni. úgy gondolom, hogyha egy emberéletet így kell feláldozni, az egyel több, mint amennyire szükség volna. És hogy miért és olyan kevéssé eredményes ez a 8.4-es cikk, ennek több oka van. Egyrészt a kölcsönösség kérdése Mondhatják az AKC országok, hogy az ezen, ország, ezen emberekkel szembeni diszkrimináció önöket érdekli, minket nem, így tehát nincs egyfajta kölcsönösség, nincs alapja gyakorlatilag az erről szóló tárgyalásoknak. Önök azt mondják, hogy ön azt mondja, erős partneri kapcsolatról van szó, remélem igaza van ebben, fejlődő képes ez a kapcsolat, hát erről keveset tudok, de ha ha csak nincs evolúció, akkor az saját emberi létezésünk, egyéni emberi létezésünk is kudarcra van ítélve. Megengedhetetlen, hogy valakit azért ö, ö, diszkrimináljanak, mert az LGBT közösséghez tartozik. És ha csak tárgyalunk, tárgyalunk, tárgyalunk, és az egész megállapodás végül hatáját veszti, hát akkor valójában tényleg több értelme van azzal tölteni az időnket, hogy harcoljunk azért, hogy egyenjogúak legyenek, és megfelelő bánásmódban részesüljenek azok, akikre egyen, egyelőre mindez nem igaz. Éppen ezért harcolok ezért az ügyért. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, ha egy kicsit túlléptem az időkeretet. Merci beaucoup, monsieur. Nagyon szépen köszönjük, Cashman úr. Mielőtt bezárnánk a mai ülést, engedjék meg, hogy emlékezzetesek arra, hogy a véleménytervezet módosításának előterjesztésének határide február 21-e 12 óra, és március 19-én fogunk szavazni róla. Holnap zárt ülést tartunk 10 órától. 9 órakor szintén zárt ülésben, keretében lesz a koordinátorok ülése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.